So good morning everybody. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Elkezdjük a nyári szünet előtti utolsó ülésünket, és a legtöbb szakbizottság szavaz ma, de mi nem ezt tesszük. Elnézést kérek a késésért, Kazak urat kértem meg, Eh, hogy helyettesítsen, eh, de mindesre volt egy ülésünk a Nemzetközi eh, Büntető Törvényszék elnökével, és ezt az alkalmat használtuk fel, hogy a parlamenti támogatásról biztosítsuk őket. Látom, hogy a szakértők már itt vannak, akik brilliáns, intellektuális szakértők, de valami technikai probléma volt, és szeretném megkérni, hogy jöjjön ide fel, mert számunkra is könnyebb így megérteni, hogyha látjuk az előadót. Akkor elkezdjük a meghallgatást. Ez pedig a pénzügyi és gazdasági válságnak az emberi jogokra gyakorolt hatásáról szóló meghallgatás. Az EPP-ről Vajdéli asszonytól származik az ötlet, e, aki ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek a jelentéstevője, és ez nagyon e, érdekes kihívás, de mi szembenézünk az ilyen kihívásokkal, és hogy ezt a jelentést előkészítsük, akkor ezt a meghallgatást erre szerveztük, és köszönjük a szakértőknek, hogy eljöttek, és amit elmondanak, azt belevesszük majd a jelentésükbe. És minden esetre E, Váldere asszony, Váldere asszony, aki a jelentéstevő, és más kollégák, és más frakcióbeli e, kollégák is hozzájárulnak majd ehhez a munkához. E, a következőképpen képzeljük a meghallgatást. Először egy általános áttekintése lesz annak, hogy a válságnak milyen szomorú következményei vannak aztán a válság hatására koncentrálunk, és pedig egyfajta jogra, az élelmiszerhez való jogra, de aztán a legkiszolgáltatottabb csoportokkal is foglalkozok elsősorban nőkkel, akik, amit a, ugye a Nőjogi Bizottság ami a Nőjogi Bizottságos érdekli. Jó, akkor is kezdhetjük. Ignacio Saiz következik, aki a gazdasági és szociális jogoknak az ügyvezető igazgatója. Technically wise, you are okay. Yeah, I won't use a PowerPoint. You won't use a PowerPoint. I, I so and um, jó, akkor utána Az ENSZ külön előadója, az élelmezéshez való joggal foglalkozó előadója, Olivier de Schutter van, jelen van ma is, aztán a következő az Mayra Morokoko, akinek a, fel, a beszédének a felvételére fog, felvételét fogjuk meghallgatni. Ő az Avidnak, aki, amelyik a a fejlődő országokban lévő nőjogi szervezet, és ennek ő a fejlődés politikai igazgatója. Aztán Jean-Louis Ville következik, aki a DEFCO főigazgatósában egy egységnek a vezetője, utána pedig Veronique Arno, aki az LKS-től van, és végül Weidere asszony, aki a jelentéstevő fog felszólalni. és utána kezdődik az eszmecsere. Tehát akkor Szájz úr, őné a szó. Nagyon szépen köszönöm, és elnézést kérek, hogy nem fogom tudni megmutatni az diáimat, ennek műszaki okai vannak. De először is szeretném megköszönni mindenkinek ezt a nagyon fontos ö, meghallgatást, ugyanis az emberi jogokra való hatásról beszélünk, tehát a válság hatásairól, amely nagyon fontos kérdés, és Vajdere asszony tart róla, vagy készíti elő az el, a jelentést. Körülbelül 15 percet fogunk ezzel tölteni, és először néhány szót szeretnék szólni a gazdasági és pénzügyi válságnak az emberi jogokra gyakorolt hatásáról, és először át szeretném tekinteni e, ezeket a hatásokat különböző jogok terén. Azt utána arról szeretnék beszélni, hogy mit is jelent az, hogyha e, emberi jogi e, elveket alkalmazunk a gazdasági válságra adott válaszokban. Végül pedig az EU politikának különböző szempontjaival szeretnék foglalkozni. Elnézést kérek, hogyha rengeteg statisztikai adatot fogok mondani, eh, mert ezeket könnyebb lett volna megemészteni, hogyha látjuk is őket. De mindesre, hogy érzékeltessem, hogy milyen hatásokról van szó, különösen a gazdasági és szociális jogokat illetően 70-től 2009-ig az első sorban a munka, a foglalkoztatási jogokat, tehát a munkahelyen lévő jogokat eh, sértette az egész világon az, a munkanélküliség több mint 30 millióval növekedett ez alatt az időszak alatt, tehát 2007-től 2010-ig. És azoknak, akiknek van munkahelye, azok közül tulajdonképpen 14 millió, e, és ezek az ILO-nak az adatai, hiába dolgoznak, akkor is nagyon szegény körülmények között élnek. Na most ennek vannak hatásai az élelmiszerre való, élelmiszerhez való jogokról. Egy milliárd ember éhezik már, és ezt 2009-ben értük el ezt a számít, és nagy részben ez annak tudható be, hogy az élelmiszer válságnak továbbra is érezzük a hatásait. Tulajdonképpen itt több válságról van egyszerre szó, élelmiszer, üzemanyag, fűtőanyag és pénzügyi válság. A, ez a hatalmas szám elsősorban az élelmiszerárak változásának és a spekulációnak köszönhető, vagy tudható be az élethez és az egészséghez való jogokat illetően 2015-re 400 millióval több gyerek nem éli túl az öt éves kort a válság eredményeként. Bocsánat, bocsánat, 400 ezer gyerekről van szó, elnézést kérek, rosszul mondtam a számot. Ezek a világbanknak a becslései, tehát ezek nem csak ilyen őrült civil szervezet számok a lakhatást és az lakhatási jogot illetően a Habitat 21 millióval több nyomornegyedekben élő lakosokról beszél, és a világban úgy látja, hogy 100 millió ember nem tud hozzájutni a jobb vízforráshoz 2015-re. Nyilván 2015-ről azért van szó, mert a millenniumi célkitűzéseket akkora kellene teljesíteni. Az oktatáshoz való joggal kapcsolatban a Világbank becslései szerint 350 ezer e, gyerek e, nem tudja befejezni majd általános iskolai e, tanulmányát, és ez is a válságnak tudható be. Tehát ezek mind a hozzáadott hatásai ennek a válságnak. Az oktatást illetően egy különleges jelenség az egész világon az, hogy az oktatási projekteket kevésbé finanszírozzák, és ezek az oktatás minőségét befolyásolják. Általánosságban a megfelelő életszínvonalhoz való jog, jogot illetően 60 16 és 19 millió embert súlyos szegénységbe kényszerített a válság, és ezek is 2010-es adatok. Eddig a gazdasági és szociális jogokra koncentráltam, mert ezek nyilvánvalóbb hatásokat mutatnak, de a polgári és a politikai jogokat is veszélyezteti a válság a világ sok országában. Különösen, mivel a társadalmi tiltakozást elnyomják nagyon sok országban, erőszak, vagy pedig büntető jogi szankciókkal szankcionálják ezeket. És az is ide vágó, hogy az idegengyűlölet és másfajta hátrányos megkülönböztetés a különben is már bűnbaknak kikiáltott csoportok ellen egyre növekszik. Tehát minden válságban a társadalom bűnbakjai rendszerint ezt a fajta reakciót kell, hogy elszenvedjék. 2009-től kezdve egy másik hullámáról beszélhetünk az emberi jogokra gyakorolt hatásnak, ennek pedig inkább a szakpolitikai válaszok, reagálásokhoz van köze. ugyanis a 2007-2008-as pénzügyi válság, tehát a pénzügyi rendszernek a majdnem összeomlása okozza ezeket. Most szeretnék néhány fontosabb aspektusra rámutatni. Eredetileg több ország olyan expanziós fiskális intézkedéseket hozott, hogy minimalizálják a kiszolgáltatott csoportokra gyakorolt hatást, és hogy fenntartsák a növekedést, és ennek az eredménye az volt, hogy a gazdasági fellendülés az egy munkanélküli és bérnélküli társadalmi eredményt hozott. Tehát nem kísérte ezeket az intézkedéseket a produktív és tisztességes munkához való lehetőség. Tehát ezek a munkához való jogot érintő hatások. És van egy jelentős trend, ez a második hullám a hatásoknak, és pedig az, hogy a fiskális ösztönző politikák, tehát az expanziós politikák nagyon sok országban, elsősorban Európában, de nem csak ott, eh, fiskális megszorításhoz vezet, tehát költségvetési megszorításokhoz vezethet. Ez mind a déli, mind az északi országokban igaz. Én Spanyolországból származom, és mi most ugye eh, költségvetési megszorításokat vezettünk be, de bölcs megjegyezni, hogy 91 országban az UNICEF szerint az utóbbi két évben valamilyen fajta költségvetési megszorítást lehetett látni. Nyilván vannak általános megszorítások, illetve általános jellemzői ezeknek a megszorításoknak, amelyek fenyegetik az emberi jogokat. Például az állami szektorban a bércsökkentés, a, például a tanároké vagy a, a zápolónőké Nyilvánvalóan ez is eh, nagyon sok jogot sért, nem csak a munkához való jogot, hanem az egészséghez való, az oktatáshoz való jogokat. Ezen kívül láttunk a szociális védelmi, tehát a társadalmi eh, eh, és más társadalmi hálózati intézkedésekben is hogy ezeket inkább behatárolják, de most azt látjuk, hogy a szociális védelmi programok azok erodálódnak. Vannak olyan országok, ahol a különböző támogatásokat is csökkentették, mint például az alapvető élelmiszerek támogatását, árának a támogatását. Spanyolországban például súlyos következményeket eh, láthatunk, de más dél-európai országokban is, vagy ahogy nevezik őket, periferális országokban tehát hogy ezek a megszorítások a recessziót meghosszabbítják. Ezt még a legfőbb gazdasági szakemberek is validálják, tehát hogy a megszorítások még gazdasági módon is kontraproduktívek lesznek, tehát meghosszabbítják a recessziót, és elmélyítik a szociális és gazdasági jogokhoz való hozzáférést, és Spanyolországban, ahogy látjuk, a demokratikus intézményeket úgy tekintik, hogy aláássák a, a, tehát az ő helyzetük alásodik, vagy pedig, hogy ők nem tudják ö, kezelni a kérdéseket, és ez a, a demokrácia minőségét is rontja az országban, és ezt látjuk más országokban is. Az emberi jogi ö, ö, hatások, és itt általánosságokban beszélünk, nyilvánvalóan aránytalanul hatják a világnak a különböző régióit vagy lakosait a válságnak az emberi jogi hatásai például földrajzilag nagyon változó képet mutatnak. Mélyek voltak a hatásai a legkevésbé fejlett országban, mint például a Fekete-Afrikában, vagy pedig Dél-Ázsiában, ahol a milleniumi célkitűzéseknek az elérése az még rosszabb. Aztán voltak olyan országok, ahol jobban védek, védettek voltak a gazdasági válság hatásairól. Vannak olyan európai országok és usa országok, ahol persze recesszió volt, de azért a gazdasági válság hatása az később érződik, tehát ez a dominó hatás, ez később éri el őket elsősorban a kereskedelem és az export hanyatlása területén. A európai országokban, ahol költségvetési megszorítások vannak, a gazdasági és a szociális jogokra való hatás nagyon akut volt, nagyon élesen érhezhető, például Spanyolországban és Írországban, amely tulajdonképpen a, a, szinte támadást jelentenek a gazdasági és a szociális jogokkal szemben. Az emberi hatás aránytalanul hat, van hatással a kiszolgáltatott csoportokra, elsősorban a gyerekekre, a nőkre, és majd erről hallunk, tehát a nemi, nemekre gyakorolt hatásról, de a migránsok, vagy a kivándorlók, az idősek, és a, azok számára, akik fai megkülönböztetésben részesülnek. Spanyolországot illetően van egy grafikon, amely a szegénységi kockázati rátával foglalkozik arányol. 19, tehát ezek a spanyol kormány adatai. 19 százalék az, az átlag szegénységi arány. Ennek a nemi aránya, tehát hogyha főkre és nőkre bontjuk rá, a nőkre az 21 százalék, a férfi az 18 és fél százalék. És hogyha nem és kor szerint bontjuk ezt le, akkor azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb kockázat az idős nőket érinti, tehát a 85 fölötti nőket. Egy harmada a nőknek a szegénység kockázata előtt állnak. Tehát a szegénységnek van egy idős női arculata, de van, van ugyanakkor egy fiatalabb arculata is. Saját országokban tulajdonképpen megtöbbentő, hiszen már az Európában különben is 25 százalék, tehát az Európában a legmagasabb munkanélküliségi rátát látjuk, 24 százalék a fiataloknak, de látjuk ebben a generációs hatást is, tehát hogy a fiatalokat sújtja leginkább ez. Tehát látjuk, hogy milyen aranytalanul sújtja az embereket a válság. Ezen kívül fontos megjegyezni a különböző politikai intézkedések számára, hogy az országokon belül és az országok között is ez kiszélesítette a válságot, kiszélesítette a hatásokat a válság. Tehát tulajdonképpen egészen emblematikus, hogy a válság hogyan hatott ezeken a területeken. Tehát például a jövedelmi egyenlőtlenség 2007 és 2011 között eszkalálódott. Jó, elnézést kérek, hogyha túllépem az időmet. Van még néhány percem? Jó, akkor bezárom, amit mondtam. Tehát az emberi jogi elvek alkalmazása a gazdasági válságra. Sokan felteszik a kérdést, hogy hogyan befolyásolja ez a kettő egymást. Tulajdonképpen az emberi jogok nagyon-nagyon fontosak, hogy a, mind a hatását, mind a, a, az okát illetően, tehát a válság okát illetően. A gazdasági és szociális jogi kötelezettségek tulajdonképpen működési határokat húznak meg a gazdasági és politikai politikákra. És ennek megvannak az elvei, amelyeknek ezeket a politikákat kellene irányítani. Az államoknak kötelessége van, hogy a diszkrimináció ellen harcoljanak, és minimális, lényegi jogszinteket állapítsanak meg. Aztán kötelező számukra és ezek e, itt most emberi jogi nyelvezeten vannak megfogalmazva, hogy a forrásoknak a maximumát használják fel, e, mind az élelmiszerben, nemzetközi együttműködés során, hogy ne csökkenjenek az emberi jogok. Harmadik pedig, hogy elszámoltathatóságra is van kötelezettség, és e, helyre kell hozni, amikor megsértik a jogokat. Még szerettem volna, hogy ezen politikáknak milyen hatásai vannak, de nem, fogom, nem fogok részletekben, csak ezeket a politikákat megnevezem, például az első elveket illetően, tehát hogy ne legyen hátrányos megkülönböztetés, és minimális lényegi szinteket meg elérjenek, ehhez a szociális védelmi programokat kell megerősíteni. Tehát be kell ruházni a szociális védelemre és a hosszú távú gazdasági fellendülésbe vannak, akik itt különbséget szeretnének látni. És aztán szeretnék rámutatni a szociális védelmi kezdeményezésnek, a, az ILO kezdeményezésnek a fontosságára a források maximális felhasználását illetően a legfontosabb kérdés, amit sok országban figyelmen kívül hagynak, az, hogy amikor a költségvetési deficitet helyre kellene hozni, ami legitim dolog, a kérdés felmerül, hogy ezt a jövedelemgeneráció, vagy pedig a kiadások csökkentése alapján kell, hogy történjen. Ez Spanyolországban és máshol is felmerül. Az, hogy fiskális teret biztosítsanak sok országban, hogy, hogy méltányosabban szélesítsék ki az adó alapokat, és foglalkoz, foglalkozzanak az adó kérdésekkel, amely a, a források felhasználását befolyásolja, ezek mind nagyon fontosak az elszámoltathatóság és az, a megoldások keresését illetően a krónikus deficit, amelyet sok országban látunk, mind délen, mind északon, az, hogy hiányzik az, hogy, hogy, a politik, hogy politikailag megindokolják a különböző intézkedéseket, a megszorításokat. Tehát nagyon sokszor bevezetnek megszorítási csomagokat, anélkül, hogy bevonnák az állampolgárokat, vagy akár egyáltalán elmagyaráznák nekik, hogy miről is van szó. Emberi jogi szempontból a hozzáférhető és hatékony mechanizmusokra szükség van ahhoz, hogy a jogok birtokosait ráébresztessék, hogy mikor sértik meg a jogaikat. Nagyon sok példa van arra, amikor az a nemzeti bíróságok, vagy emberi jogi szervezetek, és állami igazgatási szervek, vagy nemzetközi emberi jogi szervezetek tulajdonképpen elszámoltatják ezeket a hatóságokat, hiszen nekik megvannak azok a mechanizmusaik, amelyek elszámoltathatják a döntéshozókat. Végül pedig még rá szeretnék mutatni arra, hogy az EU külső akciói nyilván korlátozza a külpolitikájának a lehetőségei, tehát az EKS-nek a lehetőségei, de nagyon nehéz beszélni az emberi hatásokról, úgy, hogy nem beszélünk a belső és a külső politikáknak a kölcsönhatásáról. Nyilvánvalóan a válság az azt jelenti, hogy csökkent a tengeren túli segítségnyújtási lehetőség. De a megszorítási intézkedések azok az EU-t is korlátozik abban, hogy megfelelő politikai válaszokat, válaszokat adjanak különböző külföldi kihívásokra. Végül pedig az EU-nak szerintem e, a bevált gyakorlatokat kellene terjesztenie, és a különböző szakpolitikák minden területén a következetességet biztosítja, de ennek mind a belső, mind a politikákat kell, hogy érintse. A fejlesztési politikának a, a változtatási programja nagyon fontos kötelezettségvállalásokat tartalmaz, és azt hiszem, hogy hogy a 2015 utáni programoknak a tárgyalása az lehetőséget biztosít arra, hogy az EU jobban bevezesse az emberi jogi elveket a szociális fejlesztési politikájában. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen Szájz nagyon is gazdag és átfogó előadását. Ugye mindenki megtartja az előadását, a Desütter úr, az ENSZ külön megbízottja, aki az élelmezéshez való jog felelőse. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm Vajlére asszonynak is ezt a kezdeményezést, ez egy nagyon fontos jelentés. Ha megengedik, azzal kezdeném, hogy amivel szembenézünk most, alapjában nagy igazságtalanság, pénzügyi és gazdasági válság gazdag országokban kezdődött, felelőtlen e, a pénzügyi piacot e, felszabadító e, intézkedéseknek köszönhetően hozzáférhetővé tették a hiteleket, nem pedig a javakat osztották fel újra. A 80-as, 90-es években nagyon sok országban elhagyták a jóléti politikát, megreformálták, a szétosztály szintje alacsonyabb lett, és ehelyett a közepes és alacsony jövedelmi országok nagyon is eladósodtak. A kormányok is egyre inkább eladósodtak, ugyanakkor meg nagyon sok likviditás vált, váltotta ki a mm, piacok, vagy hát közben a gazdaság piacosításához és pénzügyi setéséhez. Nagyon sok spekuláció alakult ki, hihetetlen mennyiségű pénz áramlott, befektetésekre fordították, ez a kiindulási pontja a gazdasági és pénzügyi válságnak. Az igazságtalanság az az, hogy ennek a legtöbb hatását a fejlődő országokban érzik meg. Ott, ahol a szociális biztonsági hálók gyengébbek, ahol sérülékenyebb a lakosság, ha megengedik, először nagyon röviden e, megmutatnám, hogy milyen hatásokkal jár ez a válság a szegény országokban. Négy ilyen transmissziós csatorna van, amin keresztül a pénzügyi és gazdasági válságunk begyűrőzött a fejlődő országokban. Az első ilyen csatorna az az, hogy a fejlődő országok egyre inkább függenek, az elmúlt 15-20 éve egyre inkább függővé váltak az exporttól. Mármint, hogy ők exportálnak gazdag országokban. az UNCTAD mutatja be az, hogy az exportok, a fejlődő országok, gazdag országok irányuló exportja több mint felét tette ki az adott ország átlag GDP-nek 2007-ben. Ez csak egy negyed volt 95-ben. Tehát látjuk az export függősége a fejlődő országoknak, mert mint hogy tudjanak gazdag OECD országokba exportálni, ez nagyon nagy. Az eredmény pedig az, amikor van gazdasági recesszió a gazdag országokban, ennek súlyos veszteség, jövedelem kiesés az eredménye a fejlődő országokban. Ebből látszik, hogy milyen veszélye jár az, hogy túlságosan függenek az exporttól, és csak bizonyos termékekre szorítkoznak, Ezt látják például azon trendek által, amit látunk az exportban 2006 és 8 között. A válság jelentős export csökkenést, visszaesést jelentett a válság idején, a válság következtében, és a következő e, ábra mutatja, hogy mennyire érzékeny a fejlődő országok export a sárga színben, a kereskedelmi mérlegüket is látják. Látják a harmadik, negyedik, negyedben 2008-ban az export jövedelem a fejlődő országokban jelentősen visszaesett, mielőtt kicsit emelkedni kezdett volna 2010 végén és 2011 második felében Persze közben a válság tovább folyt. Egy második ilyen csatorna, amelyen keresztül begyűrőztek a negatív hatások a gazdag országokból a fejlődő országokba, az az, hogy egyre nőtt az adósságállomány. 2003-ban a feltörekvő és fejlődő országok összadósága 2,6 billió USA dollár volt. 2600 billió, milliárd USA dollár. 2010-ben 5,4 billió, meg kétszerőzött az adóság állomány 7 év alatt 2003 és 10 között. És úgy számolják, hogy 2012-ben 6,44 billió USA dollár lesz az állomány. Ez azt jelenti, hogy ezek a szegény fejlődő országok igen nagy adósság szolgálatot kell teljesítsenek, az adóság szolgálat 795 milliárd dollár volt 2003-ban, 1,7 billió volt 2010-ben, most pedig 2,26 billió USA dollár 2012-ben. Ez nagyon jelentős emelkedést jelent, tehát mennyit kell adósságszolgálatban kifizetniük a szegény országoknak. Most újabb hiteleket vesznek fel, annak érdekében, hogy csökkentsék a válság hatásait, és ezzel a helyzetük még rosszabbá válik. Ezt lehet elmondani az igen előadósodott szegény országoknak. E fenn, nem fenntartható az adósságállam mondjuk amúgy sem, az IMF és a Világbank szerint sem. Ami a magas eladósodtságú szegény országokat illeti, 163 billióról 178 milliárd euróra nőtt 2012-ben ezen országok, a legeladósodottabb országok adósság Ez mutatja, hogy mit jelent a külső adósság és az emberi jogok összekapcsolódása. Egy harmadik válságcsatorna az, van egy kockázat, hogy a külföldi működő tőke kevésbé lesz jelen a fejlődő országok fejlesztésének finanszírozására. A következő, ha megnézzük ezt az ábrát, látják, hogy mennyire érzékenyen reagál eh, a válságra a külföldi működőtőke. A világ befektetési jelentésben, az UNCTAD részéről elkészült jelentésben azt látjuk, hogy megnézik a külföldi működőtőke trendjeit, és hál' Istennek a dolgok jobbak most, mint voltak egy évvel ezelőtt a globális működőtőke 16%-kal nőtt tavaly óta, és első alkalommal a 2012-ben magasabb lesz az FDI, tehát a külföldi működőtőke index, magasabb, mint 2008 előtt. Sajnálatos módon ez lehet, hogy nem fog működni a jövőben az UNCTAD szerint. Az Afrikába irányuló FDI csökkent az elmúlt három évben, annak ellenére, hogy tavaly ez nőtt, az a líbiai és egyiptomi politikai instabilitáshoz kapcsolódik, illetve a szub-szaharai régióhoz. Kicsit növekszik, növekedett tehát 2010-hez képest 2011-ben a külföldi műke, működő tőke. Ez egy harmadik válságcsatorna. A negyedik és utolsó válságcsatorna látjuk, hogy csökken a hivatalos fejlesztési segély vagy segítségnyújtási ráta. Egy olyan helyzet alakult ki, 2011-ben a teljes EU támogatás 52,97 milliárd euró volt, ez egy kis csökkenés 490 millióval 2010-hez képest. Első alkalommal fordul elő, hogy a hivatalos segély összege csökkent, 97 óta nem volt ilyen trend, és ma az átlag EU hozzájárulás az ODA-hoz 0,42%-a a GDP-jüknek. És ez a 0,7%-os alatt van, amit a 15-ök biztosítottak az ODA rendszerben. Az EU 12, az új tagállamok el kell érjék a 0,33%-ot az ODA, tehát a hivatalos fejlesztési ö, eszközben. Mondjuk az eltérések Svédország, Luxemburg, Dánia, Hollandia továbbra is ö, tartják a célt, betartják a 0,7%-os GDP-s támogatási arányt, de alapvetően azt látjuk, nagyon sok EU tagállamban csökkentették a hivatalos fejlesztési segélyre fordított összegeket, Franciaország, Hollandia jelentősen csökkentette tavaly ezt a támogatást. A fejlődő országok A fejlődő országoknak nem nagyon van lehetőségük kivédeni ezen válságot, ki párnázni, kicsit csökkenteni a sokkot. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontosak a támogatások. Így tudnak jobban megbirkózni a sokkal. 150 millió bevándorló munkás dolgozik világszerte, és küldik haza a pénzt, 300 milliárd USA dollárt, néha 100-200-300 dollárt küld haza egy bevándorló munkás, havonta, három havonta küldik a fejlődő országbeli családjuknak, és ez életfontosságú, mert így tudnak a családok tudják beszerezni a családok a legfontosabb forrásokat. A fejlődő országok családjának 10%-a kap ilyen családi támogatást. A hazaküldött pénz összegek szintje, hál' Istennek, stabil maradt, sőt, egy kicsit növekedett is ez a pénz. Ha megnézzük a következő ábrát, a következőt kérném szépen, látjuk, hogy a hazaküldött pénzek nagyon fontosak összevetve a többi támogatási formával, amelyet a fejlődő országok kapnak. A hazaküldött pénzek folyama valamennyiben csökkent 2008-ban, de most lendületet kaptak, és nagyon jó látni, hogy 2010-ben 325 milliárd USA dollárt küldtek haza a fejlődő országokba, a legfontosabb Kína, Mexikó, India, és a Fülöp-szigetek, ezek a kedvezményezett országok. És néhány kis országban ezek a hazaküldött pénzek egy negyedét teszik ki annak az országnak a GDP-nek. Tehát nagyon jelentős módon lehet a sokkot, a sok hatásait enyhíteni. Ha megengedik, Ami az emberi jogokat illeti, milyen hatása van a válságnak az emberi jogokra? A fejlődő országokban ezek a hatások megnagyobbodnak több tényező miatt. Száiz ezeket már említette, Száiz úr említette. Magas szintű munkanélküliség, 205 millió ember világszerte volt munkanélküli 2011-ben, ez a legmagasabb világszintű munkanélküliségi aránya a történelemben. A legtöbb fejlődő országban dolgozó embert az informális ágazatban, mindenféle szociális TB minden nélkül foglalkoztatják, semmilyen jogi védelemre nem számíthatnak. A családok 20%-a fér hozzá szociális védőhálóhoz. Ennek a helyzetnek a következménye, tehát nagyon törékeny, sérülékeny közösségekről van szó. A válság következtében a Világbank becslése szerint 50 millióval több ember került a súlyos szegénység kategóriájába 2009-ben, 64 millió 2010-ben, és úgy tartják, hogy 2020-ra 71 millió ember kerül a súlyosan szegény kategóriába a válság hatásaként. 71 millióval többen, mintha nem lenne válság. Gyerekek és nők a legérintettebbek, idősebbek, benszülöttek, minden törékeny, sérülékeny, diszkriminációnak kitett közösség, és akiknek amúgy is korlátozott a hozzáférése a közszolgáltatásokhoz és szociális védelemhez, az a helyzet, amelyen ezek a csoportok szembenéznek, azzal rosszabbodik, hogy az államok ö, mm, nem ciklikus fiskális politikát fognak folytatni, megszorító, megszorító intézkedéseket fognak foganatosítani, csökkentik a szociális kiadásokat, a munkaerőpiacot rugalmasabbá teszik, csökkentve a munkavállalók védelmét, ami a gazdasági élénkítő eszközöket illeti, az Unifemtől től azt tudjuk, hogy a nők különös kockázatnak vannak kitéve, és őket a gazdaság élénkítő eszközök nem fogják segíteni, ha nem célzottak. Ha megengedik, több ajánlást fogalmaznék meg ehelyütt, amelyek érinthetik a fejlődő országokat, és amelyek az OECD országok és az EU szerepét is kiemelik, Amelyek csökkenteni lehet a válság hatásait, enyhíteni lehet ennek káros hatásait. A fejlődő országoknak garantálniuk kell, hogy a fiskális reform nem vezet regresszív eredményekhez, mert ez a, a diszkrimináció mentesség elvét szegné meg, a legsérülékenyebb csoportokra figyelemmel kell lenni. E, nagyon is részletesen említette e, Szájéz úr a retrogresszió e, mm, kérdését, ami az áfát illeti, ezeknek aránytalan hatása lehet azokra akik amúgy is a legszegényebbek, akik nehézségbe ütköznek. Tehát ez egyike azon intézkedéseknek, amelyet látunk, hogy több országban viszont bevezettek. Másodszorban létre kell hoznunk egy egyetemes szociális védelmi platformot, ahogy ezt az ILO is javasolta. Meg kell erősítenünk a szociális védelmi rendszereket, egy olyan rendszer, amely tehát a törvény által biztosított garantált rendszerek őket átalakítani. Ez lenne az emberi jogi alapú szociális védelmi rendszer alapja, ez felel meg az emberi jogoknak, a szociális biztonsághoz kapcsolódó részének. Támogatni kell a foglalkoztatást, az elfogadható, méltó munkát, ami a gazdasági szociális jogok egyezményének hatodik elemét illeti, ki kell terjesztenünk a szociális védelmet mindenkire, azokra, akik az informális ágazatban dolgoznak, és akiknek nincsen semmilyen TB hálójuk, nincsen szociális hálóbeli védettségük. A negyedik és utolsó ajánlás egy gender, eh, tehát egy gender vagy nemek eh, különbségeire is figyelemmel kell lenni. Az oktatásban és készségek fejlesztésében kiemelten kell kezelni a nőket és lányokat. Ezek a legfontosabb ajánlások, amelyek a fejlődő országok számára fontosak. Ezeket a politikákat támogatnunk kell. Mit tehetnek az OECD és az EU tagállamok? Mit tehet az EU maga kiváltképpen? Nos, hát eh, több kezdeményezést kell foganatosítani, hogy enyhítsük a gazdasági válság hatásait. Ma egyre inkább rájövünk arra, elismerjük azt, hogy az országoknak vannak ország határaikon túli kötelezettségek az emberi jogok területén. Olyan politikákat kell elfogadniuk, amelyek nincsenek negatív hatással harmadik országbeli emberi jogokra. Támogatniuk kell más országok azon kísérleteit, hogy eredményet érjenek el a gazdasági és szociális jogok terén. 2011. szeptemberében egy szakértő csoport elfogadta a Maastrichti elveket, amelyek a gazdasági és kulturális jogokra vonatkozik, elmagyarázzák, hogy mik ezek a területen kívüli kötelezettségek az emberi jogok területén, gazdasági és szociális jogok területén. Két, pri, négy prioritást lehet meghatározni. Először is a gazdag országok, OECD országok lehetővé kell tegyék a bevándorló munkások alkalmazását, azt, hogy a bevándorló munkások hazaküldhessenek pénzeket. Ugye nagyon sok országban a terrorizmus elleni küzdelem nevében megszorító intézkedéseket vezettek be, éppen ezért nagyon sokszor a bevándorló munkások nagyon nehezen vagy nem tudnak hazaküldeni pénzt a családjuknak. A lakosság, az előző országok lakosságának 10%-át érinti ez innovatív pénzügyi mechanizmusokat kell bevezetnünk a fejlesztés területén, és tovább kell dolgoznunk a pénzügyi tranzakción, tranzakciós illetéken. Ez csökkenteni a spekuláció vonzerejét, és azt gondolom, hogy ezzel csökkenteni lehet csökkenteni lehet azt, hogy ami az ázsiai 97-es válság óta hihetet mennyiségű pénzforgalmat lehetne kordában tartani. A szociális védelmi rendszerek kiterjesztése, amelyek jogi, tehát amik alapvető jognak tekinthető szociális védelmi mechanizmusok. Az ILO szerint, ha egy állandó szociális védelmi rendszer dolgoznánk ki a fejlődő országokban, 2,3-től 55 százalékát tennék ki a GDP-nek 2010-ben egy ilyen rendszer bevezetése. Az a baj, hogy nagyon sok ország a fejlődő világban nem mer ilyen szociális védelmi rendszert meg ö, ö, fogadni. Van Brazíliában ilyen, van Indiában is, de ezek nagy országok. Ők nem félnek a soktól, a külső vagy belső soktól. A kis szegény gazdaságok viszont nem mernek ilyen lépést megtenni a szegény országoknak, abban kell segítenünk, hogy fogadjanak kell ilyen szociális mechanizmusokat. Itt tudják magukat felkészíteni a külső sokkokkal szemben. Néhány hónapon belül javaslattal fogok elállni, előállni egy globális biztonsági rendszerrel, vagy biztosítási rendszerrel, tehát a szegény országok biztosíthatnák magukat olyan értelemben, hogy a szociális védelmi rendszer ellen tudjon állni a gazdasági pénzügyi válságnak. Tehát egyfajta viszont biztosítási rendszerre vonatkozó javaslatot fogalmazik meg, és ez nagyon alacsony költségű. A negyedik, meg kell néznünk, hogy mi az oka az élelmiszer árak, árak fluktuációjának, és azt hiszem, hogy a jövőben a klíma sokkok negatív hatása lesznek az élelmiszer árakra. Van egy javaslat arra, hogy egy új irányelv készüljön a pénzügyi piacokról. Az Európai Parlament vizsgálja ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy ami a pénzügyi szereplőket illeti, akik ezeken a, a származékokkal kapcsolatos termékekkel foglalkoznak. Nagyon fontos, hogy a fejlődő országok rendelkezzenek élelmiszer tartalékkal, támogassák a gazdák jövedelmét, hozzáférhető áron kell garantálják az élelmiszert a szegényeknek. Hölgyeim és uraim, ezt kell tennünk annak érdekében, hogy a válság nem sújtja továbbá a gazdasági és szociális jogokat. Thank you, Mr. For... Köszönöm szépen, de Schütter úr. Nagyon konkrétan elmondta, hogy mit kellene tennünk. Valóban kiváló előadást hallottunk öntől, sőt azt mondanám, mind a kettőjük előadása egészen kiváló volt, csak nagyon szomorú látni ezeket a számokat. Technológia terén nagy haladást értünk el, a társadalmak fejlődtek, de még soha nem volt ennyi munkanélküli az egész világon, és az öt éves kort el nem érő gyermekek magas halálozási aránya sem volt soha ilyen magas. Azt hiszem, nagyon fontos kérdés a következő téma is, amiről beszélünk. Mayra Morokoko asszony egy videófilmet küldött nekünk, ő az AVID, a Női Jogok a Fejlődésben szervezett képviselője, megkapták az előadásának a nyomtatott anyagát is, és ahogyan a mai nap elején is mondtam, de, és ezt de sütörül is eh, elmondtam, nagyon fontos, eh, hogy a hozzáállásunk megváltozon, és érzékenyebbek legyünk eh, a válságnak a nőkre gyakorolt hatása iránt. Nem tudom, hogy technikailag megoldható-e a film. Jó napot kívánok! Majra Marokokó vagyok az AVIT képviseletében. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy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 az elmondottakat, és írásban fog válaszolni mindazoknak, akik szeretnének kérdést intézni hozzá, miután megnéztük a filmen az előadását. Jean-Louis Will úr az irányítás, demokrácia, esélyegyenlőség és emberi jogok egységét vezeti, a DEFCO főigazgatóságnál, és öt perce van, nem tudom, hogy mindent el tudom mondani öt perc alatt, de legalább kérem próbálja meg. Köszönöm szépen, elnök asszony megpróbálom segíteni az ön munkáját, és megpróbálok rövid lenni. Meg vagyok győződve arról, hogy ön tudja, hogy mi tevékenységünk miből áll, tehát nincs, nem kell ezt nagyon részletesen majd ismertetnem önökkel. Köszönöm a lehetőséget önnek is, és Veder asszonynak, az előadónak is köszönöm, hogy itt lehetünk ezen a meghallgatáson, és szólhattunk erről a nagyon fontos kérdésről. Azzal kezdeném talán, és kockáztatom ezzel azt, hogy túl földhöz ragadt lesz, amit mondok, de szeretnék emlékeztetni néhány alapelvre, amelyek összefüggenek az államok kötelezettségével, a gazdasági, kulturális, társadalmi jogokkal a válság kontextusában. Ahogy a nagyon világosan elmondták az előttem szólók, az állampolgárok eh, védelme, a szociális, társadalmi, kulturális eh, jogok eh, védelme, valamint a politikai jogok védelme, az minden állam kötelessége. Persze tudjuk, hogy ezt a kötelezettséget, ezt a kötelességet kicsit mérsékli az, hogy fokozatosan érhetik el ezt a szintet az államok az előttem szólók elmondták, hogy sokat lehet tenni gazdaságilag is a hiányok pótlásáért. Az erőforrások kult szerepet játszanak a fejlődő országokban, és pontosan a válsághoz kapcsolódnak ezek nagyon szorosan. A pusztán jogi megközelítés nem kielégítő ennek a problémának a kapcsán. Miután ezt leszögeztük, nézzük meg, hogy a fejlődő országok hogyan próbáltak és próbálnak megküzdeni a gazdasági és pénzügyi válsággal, és majd megpróbálok néhány következtetés, tanulságot levonni. Az ilyen elemzés ered azt mutatta, hogy nem mindig azok a legjobban fejlődő országok, akik, amelyek a legnagyobb védelmet biztosítják a legsebezhetőbb lakossági rétegeknek, és ezt majd egy kicsit elemezni fogom. A második pont, a fejlődő, fejlett országok együtt kell, hogy működjenek a fejlődőkkel azért, hogy ezek jobban tudják garantálni a társadalmi és gazdasági jogokat. Ez inkább erkölcsi kötelezettség, és nem annyira jogi természetű. A válság nem korlát, a válság hatásai nem korlátoznak a szociális, gazdasági jogokra. A polgári jogok is veszélynek vannak kitéve, és lehet, hogy ez magától értetődő, de időnként fel kell hívni erre a figyelmet. Az el, előttem szóló előadók sok példát mondtak arra, hogy a gazdasági pénzügyi válság hogyan ássa alá a fejlődő országokban élő emberek eh, szociális eh, jogait, eh, különösen a legkiszolgáltatottabb csoportok esetében, és beszéltek arról, hogy hogyan lehetne korrigálni a helyzetet, javítani az ő helyzetükön. Én nagyra értékelem, hogy megpróbálunk kicsit unortodox módon gondolkozni, amikor a jelenlegi paradigmától eltérő megoldásokat is felvázolunk. De az én hatásköröm korlátozottabb. Mi a DEFCO főigazgatóságnál a fejlesztési együttműködést próbáljuk úgy alakítani, hogy ez maximálisan hozzájáruljon a szegénység leküzdéséhez a fejlődő országokban. A fő ö, csapás irány, ami mellett mozgunk, az az, hogy a legsebezhetőbb csoportok helyzetén kell mindenek előtt segíteni. Időnként a szegénység visszaszorítását és az emberi jogokért folytatott küzdelmet egymással rivalizáló két dolognak tekintik. De tulajdonképpen az Amnesty International is eh, rámutatott eh, arra, hogy a eh, gazdasági, szociális jogok megcsorbálása, a diszkrimináció, a kirekesztés, a következménye, a legnagyobb, súlyosabb következményei a válságnak. És kiszámíthatatlan, kontrollálhatatlan piaci erők valamint a kormányzatok tehetetlensége és a gazdasági szereplők nem megfelelő viselkedése a fő okok. A donorországok számára nagy kihívást jelent a válság, és az EU megerősítette azt, hogy a 0,7%-os GDP arányos támogatási célkitűzést el akarják érni. De a válság még eh, eh, nyilvánvalóbbá tette, hogy a korlátozott eh, és csak szűkösebb források miatt sem szabad radikálisan csökkenteni a, segí- a fejlesztési támogatásokat. A gyakorlatban eh, azt látjuk, hogy az ENSZ-nek ezt a célkitűzését eh, sok esetben nem valósítják meg, és az emberi jog eh, alapján álló megközelítés még nem nyert elég teret a fejlesztési politikákban. Ma itt a fő kihívásokról beszélünk. A változás menetrendjéhez hozzátartozik az is, hogy az emberi jogok és a demokrácia kérdésköre minden fejlesztéssel kapcsolatos EU szakpolitikai dokumentumban helyet kell, hogy kapjon. Hogyha elolvassák a dokument dokumentumainkat, akkor látják, hogy ez így van, és kihangsúlyozzuk a szociális védelem, az egészség, az oktatás, az ember fejlődésének a fontosságát, ezek a fő célkitűzések. Emellett a fenntartható mezőgazdaságra is nagy hangsúlyt fektetünk. Ez a politika önmagában persze még nem biztosítja az élelmiszerhez fűződő jogot, de azért megkönnyíti a e, cél megvalósítását. Az EU stratégiai kereteket fogadott el a közelmúltban, ezt már az Európai Tanács e, is azt hiszem jóvá hagyta, majd a külügyi szolgálattól érkező kollégám erről többet tud mondani, úgyhogy ezt én most egyelőre véreteszem, és ezzel is már elővézettem egy kicsit a talán túl hosszúra nyúló előadásomat. Amikor az emberi jogi demokrácia eszközről is beszélünk. Gondol, beszélnünk kell arról is, hogy 2014 és 2020 között nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak a szociális jogok, amikor ezt a, az eszközt alkalmazzuk. Két példa talán arra, hogy mit is teszünk. Ahogyan Morokoko asszony is eh, elmondta, hogyan érinti, sújtja a gazdasági válság a nőket. Nos, mindaddig, amíg eh, eh, sok a diszkrimináció, és nem tartják tiszteletben a nők jogait, ez a helyzet rossz marad. 2000 2010 és 2015 között meg az volt a cél, hogy visszára fordítsuk ezt a helyzetet, és ez nagyon releváns a mostani válság kapcsán. Ez, a, ez volt a terv, és 53 indikátort dolgoztunk ki, és figyelünk a tagállamokban működő különböző szervek figyelik ezeknek az indikátoroknak az alapján a változásokat. Két héttel ezelőtt Marokkóval egy 45 milliós programot fogadtak el esélyegyenlőség témakörben, a nemek közötti egyenlőség, a fejlesztési együttműködés egyik fontos eleme ilyen módon. A gender mainstreaming ahogyan ezt mind a három e, előadó kiemelte, a cselekvésünk e, egyik központi eleme. Létezik egy konkrét programunk, amelynek a célja, hogy segítsük a fejlődő országokat abban, hogy szociális védelmi mechanizmusokat e, tudjanak létrehozni. Aláhúzták az előttem szólók is, hogy ez nagyon sürgetően szükséges. A jövőre a programunkban a civil szervezeteket próbálunk segíteni abban, hogy a szociális védelmi programok kiterjeszték az összes csoportra, marginalizált csoportokra is. Itt azt hiszem, hogy be is fejezem, hiszen már 10 perce beszélek. Nagyon sok példát tudnék persze még hozni arra, hogy mit is teszünk, hogyan próbálunk válaszokat adni erre a nehéz helyzetre, amivel szembesülünk. De most egyelőre köszönöm a e, figyelmüket, és e, köszönöm, hogy itt lehetek a meghallgatáson, és örömmel e, válaszolok kérdésekre. And I uh, already noticed that our... Köszönöm szépen, Zsalévi úr biztos vagyok abban, hogy az ön felvetéseire is lesznek eh, reagálások majd a vita során. Most pedig Veronika Arnó asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is egyetültek azzal, hogy a gazdasági és pénzügyi eh, válság eh, elmérgesíti a problémákat, és aránytalan módon szenvednek tőle a lakosok. Szájz úr is elmusztatta ezt, hogy a migránsok, a nők, a gyerekek, a menekültek mind szenvednek például az gyűlölettől, aztán a szegények és az alacsony jövedelmiek, és ezek közül pedig a legtöbb a nő. Ezen kívül ez rontja a konfliktusok lehetőségét is, de Suter úr ezeket jól ismeri, hiszen mi támogatjuk az munkáját. Itt lehet az élelmiszerről és lehet a vízről beszélről, de van egy dolog, amiről nem beszél, ez pedig a környezetvédelmi aspektus hiszen amikor látjuk az emberi jogi védőket, akik a környezetvédelem területén látják, akkor láthatjuk, hogy a konfliktusok elmérgesednek. Nos, még ilyen eszközök állnak rendelkezésükre. Ez egy nagyon összetett kérdés, és elsősorban az emberi jogi és demokráciai kérdésekkel foglalkozunk. Először is a multilaterális rendszeret kell támogatni, azért, hogy elérjük a több éves, tehát az MDG-t, a millennium fejlesztési célokat. Aztán az emberi jogi multilaterális e, ez e, rendszert kell támogatni. Ez e, sosem volt ennyire kialakított, fejlett, mint az utóbbi években. Ugyanakkor növekednek az emberi jogsértések itt. Tehát paradox helyzet alakult ki, tehát hogy vannak eszközök, amelyek az eddigieknél sokkal nagyobbak. Ugyanakkor az Európai Unió részéről van egy kötelezettségvállalás, hogy a lehető legtöbbet teszik. Van egy európai rendszer, amely most megerősödik, legalábbis elméleti szinten, tehát van emberi jogi cselekvési terv, vannak sürgősségi cselekvési tervek, aztán vannak emberi jogi és nemi aspektusai a különböző programoknak, amelyek szintén egyre erősödnek. Aztán az emberi jogi stratégiai keretnek az emberi jogok egyetemességével kell, hogy foglalkoznak. A polgári és politikai jogok, eznek nem csak erkölcsi jogok, hanem, hanem emberi jogok, ez benne van az ENSZ alapokmányában, és akkor van még a, vannak a szociális és politikai aspektusai is. Aztán Szajz úr mondta, és ez eléggé nyugtalanító, amit a demokrácia és az emberi jogok fenyegetetéségével kapcsolatban. Szerintem hangsúlyozni kell, hogy nem arról van szó, hogy vagy kenyér, vagy, tehát hogy akkor kap kenyeret, hogyha a szavazatát is leadja, hanem a parlament tulajdonképpen sokkal bonyolultabb a helyzet, mint hogyha azt mondjuk, hogy választásékos demokrácia legyen, hiszen még meg kell erősíteni a demokráciát egy választás után. Aztán a szólásszabadság, és erre egy példát adnék, például a szakszervezeti jogokat, a szólás és gyülekezési jogokat nagyon sokan megsértik, a médiával kapcsolatban is ezt látjuk beleértve a környezetvédelmi kritikákat, legyen az Oroszországról szó, vagy más országokról. A civil és politikai jogok a nők esetében is, hiszen a, ha a nőknek a politikai részvétele fontos azért, hogy a döntésekben jobban figyelembe védjék a véleményüket, akkor ez, ez is hangsúlyozandó. Aztán a gyerekeknek a jogai, és most az iránymutatást most vizsgáljuk felül. Tehát nem akarok most gazdasági problémákról beszélni, tehát az árváknak a problémáról, vagy pedig az erőszakról, a családi belüli erőszakról beszélni, vagy pedig a nőknek a különböző védett házai, stb aztán a rehabilitációs kérdések, a, a kínzás kérdése, mind-mind kapcsolatosak ezekkel a kérdésekkel. Tehát a civil és politikai jogok, polgári és politikai jogok, jogokat támogatni kell, mert ez segíti a gazdasági és társadalmi, szociális jogokat. Nem akarok visszakérni ezen utóbbi jogokra, de az egyetemesség nagyon fontos. Azért, hogy az ilyen eszközökben egyre nagyobb részt biztosítsunk azon programoknak, amely a de, amelyet a delegációink folytatnak tehát, hogy a különböző területeken megfelelő szabadságot biztosítsunk a delegációknak, például a munkához való jog, vagy a környezetvédelmi, eh, környezeti jogok, stb., vagy az élelmiszerhez való jog területén. Tehát egy több eh, oldalú, tehát multilaterális rendszerre van szükség, meg kell erősíteni az EU-val való eh, kapcsolatokat. A polgári és politikai jogok mellett fontos a civil szervezetekkel eh, kapcsolatot tartani. Azért, mert amikor kevesebb a pénz, akkor a civil szervezetek sem kapnak, eh, eh, kapnak pénzt. Egyrészt azért, mert az embereknek nincs pénze, hogy a civil szervezetbe fizessenek, másrészt az állam is kevésbé dotálja őket, tehát ezért nagyon nagyon komor a helyzet a civil szervezeti szervezetek számára. Tehát ezért támogatni kell ezeket a szervezeteket, és mindegy, hogy most Oroszországról vagy Egyiptomról beszélünk, amely, ahol a külföldről való civil szervezeti támogatást gondolatára vöröset látnak. Tehát szerintem az afkós kollégákkal egyre többet kell tennünk, hogy mikrogazdasági szinten segítsünk, nem csak makrogazdasági szinten. És nagyon örülök annak, hogy a parlament az üzleti, üzlet és az emberi jogok kérdésében tanulmányokat rendel meg, a vállalati szociális felelősség és az ENSZ elveinek, az üzleti etikai elveinek az alkalmazása mind nagyon fontos kérdések. E, és az új fejlesztési politika, ahogy Will úr is említette, nagyon fontos, Uh, a Gender for Change and the Budget Report, uh, Agenda for Change, uh, tehát a változtatási program, ezek mind decemberben publikált programok, nagyon fontosak, és pedig azért, hogy a szegénység kérdésével foglalkozzanak, és hogy hatékonyabb legyen a támogatás, tehát a korrupció elleni harc ebben segít, és a, válság, a gazdasági válság idejében ez még fontosabb. Ezen kívül az emberi jogok és a demokrácia központi kérdésére kell, központi elveire kell koncentrálni. Tehát az emberi jogoknak a középpontban kell lenni. Most ezt meg kell valósítani, és például a költségvetési támogatás programozásában nyilvánvalóan általánosságban támogatjuk a, a költségvetést, de az emberi jogoknak központi szerepet kell játszani ebben. Sajnos nem beszélhetek tőletek róla, mert nincs időm. Ugyanakkor ágazati támogatásra is van szükség, tehát hogy hogyan fogjuk ezeket a kérdéseket figyelembe venni. De, mint hallottuk már, szükség van arra, hogy a programozásban, tehát amikor a pénzeket programozzák, amikor a kormányokkal tárgyalnak, akkor az emberi jogok központi szerepet játszanak, de ugyanakkor figyelembe kell venni az egészségügyi és az oktatási kérdésekre is, hiszen ezek kormányprogramok, és ezek a leginkább érzékenyek azzal fejezem be, hogy még ennél is jobbnak kell lenni, mind a külső, mind a belső koherencia tekintetében. A bumeráng hatás, amikor tehát amikor azt mondják, hogy e, prédikálnak a szakszervezeti vagy a migráns dolgozók kérdésében, de ugyanakkor e, a saját e, országukban vagy uniójukban mit tesznek. Tehát nagyon fontos a szerepünk, azért, hogy kívülről úgy lássák, hogy logikusan teszünk, azért, hogy épp ezért fontos, hogy mind külső, mind belső cselekvéseinkben következetesek legyünk. Tehát például a nőknek, a, a menekülteknek a kérdése, az nagyon fontos, hogy központi szerepet játszon a parlament szintjén is és különösen az Emberi Jogi Szakbizottságban. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon köszönöm, Arno asszony. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nem vagyok nagyon jó elnök ma délelőtt, nagyon sokat csúszunk, és szeretném biztosítani azt, hogy azok a vendég előadóink, akik a magánbiztonsági cégek témához fognak majd hozzászólni, őket biztosítom, hogy kapnak majd elég időt, ők is, és Görc úr is láttam, hogy megérkezett a Kolumbiával kapcsolatos témakör, majd átülés lesz, tehát erre is sort fogunk keríteni, úgyhogy most nincs túl sok időnk már a vitára. Most megadom a szót Vajdére asszonynak, aki ennek a jelentésnek a készítője, előadója, és ezzel teljes lesz a kép. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, elnök asszony, a szót, és szeretnék köszönetet mondani. Sis, šis, protams, šis ziņojums man ir ārkārtīgi iz... Tehát köszönöm szépen az előttem szóló előadóknak az előadásokat, köszönöm, hogy eljöttek erre a meghallgatásra. És önnek, elnök asszony, külön köszönöm, hogy ilyen aktív szerepelt vállal ezen a meghallgatáson. Köszönöm mindenkinek, aki eljött, aki a felhívásunkra reagált. Tudjuk, hogy nagyon fontos, nagyon érdekes kérdésről van szó. Ez tulajdonképpen egy új kérdéskör a van valamilyen probléma a fordítással? kérdezi az előadó. Reméljük, hogy nincsen. Kérem, bólogassanak, jelezzék, hogy minden rendben van a fordítással, a tolmácsolással. Akkor még egyszer elkezdem a mondandómat. Tehát nagyon összetett ez a jelentés, mert nagyon sok problémával függ össze. A gazdasági helyzet nagyon nehéz. Európában, sőt az egész világon talán még nem is volt ennyire súlyos válság. Én gazdaságtudományok professzora vagyok, és Tudom, hogy milyen tényezők okozták ezt a válságot. Elnök asszony, ön persze azt kérte, hogy röviden szóljunk, de azért engedje meg, hogy két kérdéskörrel kicsit részletesebben foglalkozzak. Ez a jelentés, amit most készítünk, nem fogja nyilvánvalóan megoldani azokat a problémákat, amelyekkel szembesülnek az EU e országok. Spanyolország, Olaszország, Görögország belpolitikai problémáira nem tudunk még csak ajánlásokat sem adni. De tudjuk, hogy Európában kikrist körvonalazódik két megközelítése ennek a problémakörnek. Az egyik az, hogy azt mondjuk, hogy elfogyott a pénz, nincs elég pénzünk. A második lehetőség, alternatíva pedig az lenne, hogy ki abból indulunk ki, ami még megtehető a görög adósságállomány háromszorosannak, mint amit a Maastrichti kritériumok megengednek, Olaszország és a duplája, tehát ezekre a problémákra mi nem tudunk megoldásokat javasolni. De köszönöm azoknak, akik azt mondják, hogy mi az EU felelősek vagyunk azért, hogy mi történik az eu kívüli úgynevezett harmadik országokban és egyetértek azokkal, akik látják azt, hogy milyen súlyos következményei vannak annak, ha, annak, ha csökken, ha visszaesik az export, hogyha visszaesnek a beruházások, hogyha csökken a hivatalos fejlesztési támogatás, az ódéa. Ez mind a válság következménye, amely nagyon súlyosan érinti a harmadik országokat. Gondolkozunk el azon, hogy mit tehetnénk. Több előadó beszélt arról, hogy meg kell változtatni a fejlesztési támogatásokat, segélyeket, új elvekre van szükség. Például Hallottuk az előbb, hogy 45 milliót programot fogadtak el Marokkóval esélyegyenlőségi programra. De Schütter úr említette, hogy fel kellene hívnunk um, ezeket az országokat arra, hogy a szociális védelem hálóját, um, hálózatát uh, hozzák létre. Brazília, nagyobb fejlődő országok képesek erre, de kis országoknak nincs uh, elég ereje, pénze ahhoz, hogy ezt megvalósítsák, és um, segíteni kell ezeknek az országoknak hogy a e, támogatás tényleg ne csak szociális segély legyen, hanem igazi fejlesztést segítő támogatás. Az oktatásban, infrastruktúrába kell beruházni, ezekkel lehet új munkahelyeket teremteni. Célorientált segítségre van szükség, aminek az eredményeképpen ezek az országokkal támogatott országok tényleg fejlődhetnek. Beszélnünk kell a különösen kiszolgáltatott csoportokról. Az EU-ban azt látjuk, hogy a férfiak sem tudjuk védeni. A férfiak és összeomlanak, hogyha nincs munkájuk. A fejlődő országokban a nők és a gyermekek a leginkább kiszolgáltatott csoportok, és ott inkább róluk kell beszélnünk. Néhány szót a civil szervezetekről és a polgári és politikai jogokról. Ez is egy rendkívül lényeges elem, és nem szabad megfeledkeznünk ezekről a kérdésekről sem. Aktív eh, munkára van szükség a kereskedelmi eh, megállapodások eh, kidolgozásában is. Én az Intában is dolgozom, és tudom, hogy Mennyire fontos az, hogy kereskedelmi megállapodásokat kössünk EU-n kívüli országokkal, hogy ezek az országok is, ha tisztességesen kereskednek velünk, akkor abból profitáljanak. Tehát fejlesztési támogatások és segítség ezeknek az országoknak, hogy tudjanak munkahelyeket teremteni a saját hazájukban segíteni kell azoknak, akik nem tudnak önmagukon segíteni. Megpróbált, megpróbáltam a rendelkezésemre nagyon rövid idő alatt minél többet elmondani, köszönöm az ajánlásokat, és azt hiszem, akik ma itt jelen vannak, saját munkájukkal hozzá fognak eh, járulni ahhoz, eh, hogy nagyobb felelősséggel kezeljük mindazt, ami az EU-n kívül történik. Ez a válság azért tört ki, mert nem eh, jártunk el elég megfontoltan, és ezért ajánlásokat kell kidolgoznunk. Köszönöm szépen. Most pedig három kolléga kér szót. Gomes asszony, Tavares úr, Görinc úr, Kérem szépen önöket szeretettel. Próbáljának három percben erről összekezni. Első alkalommal beszélünk a jelentésről, vissza fogunk rátérni. Anna Gomes. Nagyon rövidebb lehetek. Azt szeretném mondani, teljes mértékben egyetértek Szaiz úrral, amikor Spanyolország példáját vetette fel, el tudom mondani, hogy ez történik Portugáliában is, és annyira világos, hogy milyen hatása van az emberi jogokra minden területen. Az, hogy a nemzeti egészségügyi rendszert szétszették, az orvosok, a portugál orvosok 95%-a az utcán van kint. Portugáliában. Ami az igazságtalanságok, egyenlőtlenségek növekedését illeti a jó módúak és a szegények közötti ellentét, az olló szélesedése, a válság kezelése. Ezek mind problémák. Azt kell mondjam, hogy üdvözlöm a bizottság és az LKS szolgálatait, akik legalább valamit tudtak mondani. De hát nevetséges, semmit nem lehet csinálni addig, amíg az EU vezetők tényleg megtesznek mindent a válság kezelésére. Látni fogjuk, a szemünk előtt fog rosszabbodni a helyzet, az EON belül, és ennek lesz hatása az EON kívüli világra, ezt nagyon szépen leírta de Schutter úr. Köszönöm szépen, Tavares úr. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit Anna Gomes említett. Ebben az úgynevezett perifériális országban, a PIX országban, mi vagyunk, ugye, a, a, ha úgy tetszik, a válság élvonalában, akkor egy portugál újságírót kirúgtak, nem azért, mert bírálta a portugál mert az még lehet, hanem az angolai kormányt kritizálta, aki vásárol a portugál cégektől, portugál adóságot vásárol fel, hát akkor igazán dióhéjban látjuk, hogy a dolgok hogyan is fül, függnek össze egymással. Köszönöm szépen a vendégeinknek az előadásokat, amit ők elmondtak. Szerintem nem csak táptalajra talál nálunk, hanem az emberi jogi stratégia felülvizsgálatában is fontos szerepe lesz. Tegnap Ugye párhuzamos meghallgatások vannak, ugye van a korrupció és a szervezet bűnözés és pénzmosásról szóló meghallgatás volt tegnap, nagyon érdekes meghallgatásaink vannak mostanában is. Ezek nagyon is egyik összefügg a másikkal. Tegnap hallottuk az ILO képviselőt, aki azt mondta, hogy 800 ezer ember az áldozata a kényszermunkának az Európai Unión belül. Ez persze kapcsolódik az emberkereskedelemhez, mindenféle bűncselekményekhez. Hallottunk arról is, hogy ami a szemét vagy a hulladék kezelési szabályok fellazításának következménye, például, hogy a szemetünket lerakjuk Amerikországban. Nem értek egyet azzal, amit előzőleg hallottunk. Nem kevés pénz van, ám nagyon sok pénz van az árnyék gazdaságban, a bankrendszer gyakorlataiban, ezt a pénzt nem használják fel jól. Attól tartok, hogy csak az elején vagyunk a folyamatnak, jövő év az egy bózasztó év lesz, az eurozóna válság, Kína, Brazília is le fog lassulni, keményebb landolásra számíthatunk. Amit az előadói mondtak a hazaküldött pénzekről, amikor látjuk, hogy a harmadik országbeli emberek nagyon is függnek a bevándorló munkásoktól, és amit szeretnék mondani, az az, hogy ez az első lépés kell legyen a szélesebb körű gondolkodás első alapja, amit a Walter asszony jelentését illeti, az ő jelentését megnézhetnénk közösen az Ekonnal, a Szervezetbűnözési Bizottsággal, a Libével, a külső belső koherencia szempontjából, és talán egy közös állásfoglalást készíthetnénk Jakolino eh, úrral, aki a szervezetbűnözését felelős. Tehát szerintem a különböző szakbizottságok összeülhetnének és összerakhatnák, amelyük van. Azt hiszem volt bőven e, táp a gondolataimnak, de Sutter úr, kérem szépen, hogy fejtsek ki azt az elképzelést, ami a szociapolitikai biztosítási rendszert illeti. Nagyon érdekesnek tűnik, de csak egy picit vázolta fel. Szeretném megtudni, ugye ezt említette, hogy az államok köthetnek ilyen viszontbiztosítást. Köszönöm szépen, Tavares úr. Azt hiszem, a e, kiszélesített elnökségi ülésen elbeszélgethetnénk arról is, hogy hova tartunk. Görenc úr. Elnök asszony, remélem, hogy együttműködünk a DEVE bizottsággal, és ezen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nem csak a fejlesztése foglalkozik, hát nyilván beépíti az emberi jogi részt. Én jelentéstevője vagyok jó magam az Gender for Change-nek. Néhány megjegyzést tennék az előadásokat illetően. Egyetértek az elemzésekkel, amelyeket itt előterjesztettek, aminek nincs helye szerintem. Én azt gondolom, ha két opció, nincs két opció között választási lehetőség, nincsen a választás szabadsága, nincs jog. De hát a kérdés az tehát, hogy az első generáció és ugye volt az, hogy a generáció közötti feszültség és viszony is hogy alakul a válság keretében. A második dolog, amit mondani szeretnénk. Nagyon megváltozott a világ, a politikánknak is meg kell változnia. E, galopírozik a demográfia mellettünk, 8 milliárdan leszünk nem sokára, 9 milliárdan, 25 év múlva. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Másodszorban az elmúlt 20 évben a világ GDP-je 19 ezer milliárd dollárral nőtt, ami a belső GDP-t illeti azt nem osztották szét úgy, hogy csökkentsék a szegénységet. Mert valóban paradigmaváltás van a felelősségi köröket illeten. A napi rendi problémával kapcsolatos felelősségvállalás terén. Nem tudom, hogy hogy mondjuk el a portugál közvéleménynek azt, hogy ez az ország, ennek az országnak miért kell megnövelni 0,7%-ra a fejlesztési segély arányát, és saját 0,7%-át eh, adja Brazíliának, a fiatal portugálok nem találnak munkát otthon, és elmennek Brazíliába, mert ott van munka. Hát itt azért valami változás következett be a nemzetközi porondon. Ezt azért ne hagyjuk figyelmen kívül. A feltörekvő országok, gazdaságok, amelyek gazdagsága, éves gazdasága, növekedési aránya magasabb a születések szemennel, tehát azért csatlakozom ahhoz, amit a defkós munkatárs mondott. Mindenki a maga felelősségét vállalja fel. Nem fogadom el azt az exkluzív önsanyargatást az Európai Unió szintjén, mikor más játékosok vagy a globális szereplők is játszhatnának a szerepet. Ami a 0,7%-at illeti, mi egy százalékot képvisel, az én országom egy százalékot ad hozzá a fejlesztés és egész Kína, India, eh, Brazília, a feltörekvő országoknak is felelősséget kell vállalni. Itt a nemzetközi szolidaritásról van szó. Én azt gondolom, nagy mértékben a belső szolidaritásról is van szó. A szegény USA, hát ugye azért sajnáljuk, ha megnézzük az USA szociális költségvetését, nem a nemzetközi együttműködési költségvetését, a szegénység Burkina Fázóban az ellen fel kell lépni társfinanszírozással, a mi eszközeinkkel is, az együttműködési költségvetésen belül. A javaslat, amelyel előállunk, és amelyet nagy többséggel fogadtunk el tegnap előtt a DEVE bizottságban, a következő. Mi a koncentrációt támogatjuk a differenciálást, tehát koncentrálnunk kell azokra az országokra, amelyeknek szükségük van ránk, mert nem tudnak kilábolni a válságból. Ez nem lehet máról holnapra. Mi egy phasing out, progresszív phasing out out-ot támogatunk, ahol az érintett országokat, tárgyalásokat folytatunk, akik kedvezményezettjei ennek a fejlesztésegének, és azt kell mondjuk, hogy lassan visszavonjuk ezeknek az országoknak nyújtott támogatást, mert más rászoruló országoknak szeretnénk átadni. Tehát meg kell mondanunk a fejlődő országoknak, hogy nekik is felelősséget kell vállalniuk. Nem arról van szó, hogy nem, adna, nem adnánk technikai segítséget ezeknek az országoknak. Amit a Sötör úr említett, ahhoz csatlakoznék, igen. Mit tehet a TB? Malawi nagyon jól vezetett be egy TB rendszert, amely finanszírozni, önmagát tudja elátni, finanszírozni. Itt azt hiszem, a civil szervezeteknek van hivatásuk, nekik kell technikai segítségnyújtást adni, az Európai Unió és a tagállamoknak is. Technikai segítségnyújtást tudni kell adni, ami a TB-t illeti, ez egy mm, alulról felfele építkező rendszer. Szerintem meg kell erősíteni azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik ezt a rendszert. Utolsó pont, remélem, hogy Ashton az, hogy el is jön, ő is aláírta az Európai Fejlesztési Konszenzust 2005-ben, írták alá az intézmények vezetői, az, egyet, az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács. Nagyon jó lenne, hogy mutassuk meg, hogy ez egy olyan doktrinába, tehát törvénybe fektetett pillér, amely alapja a külpolitikának, a felezőpolitikának mindazok, akik ebben szerepet játszanak, aláírnák ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen, Görenc úr. Persze mindig keressük az összes bizottsággal való együttműködést, a devével is, és szeretnénk, szívesen várjuk a deve bizottság véleménytervezetét Weider asszony jelentésével kapcsolatban, és hogy Taylor úr készíti, ha jól tudom a deve részéről, a véleménytervezetét. Zsib úr, röviden kérem. Köszönöm szépen. amikor is a válság, a válság azzal kezdődött, hogy a pénzügyi piac deregulációját felelőtlenül hajtottuk végre. Két probléma van, nem csak pénzügyi, hanem gazdasági. A legutóbbi információk szerint ide értve azt a tényt is, hogy megfelelő jövedelem forrásokat kell keresni, ez oda vezetett, hogy a spekuláció az elsőleges termékeket, az agrártermékeket, az élelmiszereket érintette. Az agrártermékek valóban súlyosan érintik a fejlődő országokat, hiszen szegények. Az élelmezés spekuláció áldozatává vált. Adnék egy példát, ha megengedik. Néhány hónap alatt, az elmúlt években az alapélelmiszerek ára rettenetes mértékben megnőtt. A legsérülékenyebb, a legkiszolgáltatottabb közösségek érinti ez. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amit Görönz úr említett, a földrajz megváltozott, a földrajzi határok. Ami a fejlettségi fogot a brik országok nem szegény országok, nem olyan országok, amelyeket fejlődő országnak neveznénk. A fejlesztés a politikában, a mi segítségnyújtási politikánkban a fejlődő országok esetében figyelembe kell venni, a brik országok kilógnak a sorból. Ami a szociális kérdéseket illeti, a szociális felelősséget, az üzleti szféra a szociális felelősségét, nem csak az állam, hanem a nemzetközi szervezetek, az üzleti világ is szerepet kell vállaljon ebben, mert az üzleti szférának is van felelőssége, szociális felelőssége. A legutóbbi információ szerint, ami a a Libor Index manipulációt, a Barclay bank által ez ugye világhatás, tehát a világra is nagy hatás volt, vagy a világ gazdaságára is. Háromszáz billió dollárnyi ö, árfolyam, vagy, vagy árumozgást, vagy pénzmozgást érintett. Ez nagyon fontos. Az utolsó jelzés, tudnunk kell, hogy ez a válság hatással van arra, hogy mi történik az Unióban is. a kapcsolatos, hogyan lehet kilábalni az európai belül ebből a válságból. Az Európai Unió tagállamai is keresnek megoldást annak érdekében, hogy ne kerüljenek ki ebből a játékból. Van olyan tagállam persze, aki annyira el van, amely annyira el van foglalva belügyével, hogy nem foglalkozik a külpolitikával. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kérem szépen akkor az előadókat. Nagyon szépen köszönöm. Röviden néhány megjegyzés. Először is szeretném megköszönni Zsallói Vilnek a hozzászólását. Igaza van, hogy a ö, szociális jogokat, azokat fokozatosan lehet ö, megvalósítani. Persze ez nem azt jelenti, hogy ö, azonnal lépni kell és megvalósítani ezeket, és ahogy ö, ezt hallottuk, ezeknek célzott, konkrét eszköznek kell lenni azért, hogy elérjük ezeket a célkitűzéseket. Nyilvánvalóan itt nem szabad diszkriminatívnak lenni ezeknek. Ugyanakkor kevésbé értek együtt, egyetérteni Will úrral, bár tiszteletben tartom az álláspontját, hogy azt mondja, hogy jogilag nem vagyunk felelősek. Nem, ezzel nem értek egyet. Örömmel köszönöm el az ENSZ kartáját, amelynek a 36-os cikke azt mondja, hogy a szervezetekkel együttművekkel kell az embereknek ezeket a célkitűzéseket, köztük az emberi jogokat is elérni. Az egyetemes emberi jogi nyilatkozat is azt mondja, hogy a nemzetközi együttműködésre szükség van, hogy elérjük az emberek méltóságának kialakítását. Aztán a, 2000. szeptemberében elfogott dokumentum az beszél a különböző egyéni és kollektív kötelezettségekről globális szinten. Lehetne sokkal több más egyezményt, a kulturális jogokkal, a gyerekekkel kapcsolatos egyezményeket emlegetni. Ezek nem csak szavak, hanem ezek jogi kötelezettségek és az Európai Unió számára is épp úgy kötelezettségek. És nem hiszem, hogy megfelelő kiindulási pont az, hogyha azt mondjuk, hogy nincs ilyen kötelezettség. Tudjuk persze, hogy a forrásoktól függ az, hogy mennyire tudjuk teljesíteni a kötelezettséget, de az, hogy kötelesek vagyunk ezekre, azt nem taníthat, tagadhatjuk. Tehát mindannyian felelősek vagyunk és megpróbáljuk ezt az ördögi kört megtörni, hiszen nem eleget tesznek az országok a saját lakosaikért, mert azt mondják, hogy nem kapnak elég támogatást, ugyanakkor helyi szinten sem elegendőek a források. Tehát mi épp annyira felelősek vagyunk, mint ők, és és ahogy Véronik is mondta, meg kell tőlünk, minden tőlünk telhető mindent tenni. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy az emberi jogok támogatása a harmadik országokban, az már is mutatja, hogy az EU nagyon sok mindent tett. És nagyon sok lehetőség van köztük, szeretnék kettőt említeni először az odának a felülvizsgálata. Igen, tudjuk, hogy 2012-ben kilenc tagállam bejelentette, hogy csökkenti az oda támogatásukat, de pontosan azért, mert kevesebb a pénz, a megfelelő dolgokba kell ezek, ezt fektetni. És 14 százalék az EU 7,335 milliárd euró, az tulajdonképpen nem azt a célt szolgálja, amelyre szükséges 4,4%-a az EU támogatásnak ilyen kezdeményezésekre vonatkozik, ami nem közvetlenül fejlesztési támogatás. A legkevésbé fejlett országokban az OECD cél az, hogy 0,15-től 20 százalékát kell a GDP-nek erre költeni, de az EU csak 0,6 százalékot költ, ami kevesebb, mint fele ennek az összegnek. Végül pedig a következő lehetőség, a globális mechanizmus, amit Tavaris úr is eh, Tavaris úr is említett. A kis országok, amelyek a sokkoknak, tehát a természeti katasztrófáknak, másoknak jobban kitettek, mert bizonyos árukat termelnek, azok nem tudnak felállítani állandó szociális rendszert kialakítani, tehát ezért nagyon fontos, hogy jogokat biztosítsunk az állampolgároknak, hogy bizonyos szociális hálókat igénybe vehessenek. Tehát kis országok lehet, hogy nem tudják azokat a dolgokat megtenni, mint a más országok. A pénzügyi biztosítás például egy nagyon fontos. A Columbia Egyetemen eh, mi segíthetünk a finanszírozásban, hogy ezek az országok nagyobb ösztönzőket eh, eh, kaphassanak a társadalombiztostási rendszereknek a felállítására, azért, hogy a gazdasági és pénzügyi válság hatásait elkerülhessék. Köszönöm szépen. Köszönjük, Sutter úr, és most Száiz úr. Olivier ékes szólóan beszélt azokról a kérdésekről, amelyekről én is szerettem volna szólni. Azt szeretném csak hangsúlyozni, az, hogy Görenc úr is mondta, hogy valóban paradigmaváltásról van szó, és, és persze a felelősség és az elszámoltatottság mind nagyon fontos. Tehát kiindulási pontként a határokon átnyúló felelősségre kell figyelembe vennünk az EU számára, ez a feladat. És ez a megközelítés nem csak a jogi normáknak megfelelő, hanem abból is származik, hogy tudatában vagyunk annak, hogy az EU tagállamoknak a szakpolitikája és az EU szakpolitikája az tulajdonképpen a gazdasági válság emberi jogi hatását még keményebbé tette és ez, ez a felelősség sok forrásból táplálkozik, tehát az, hogy nem sikerült a pénzügyi ágazatot megfelelően szabályozni az EU-ban, és hogy ennek milyen hatása volt a, a pénzügyi válságra aztán, hogy milyen felelősségi körök vannak még, amelyeket Olivier felsorolt számunkra, és hogy milyen feltételei vannak a, a támogatásnak az oda, tám, az oda területén. Aztán a kereskedelmi és a befektetési politikák, amiről nem sokat beszéltünk szintén, tehát hogy a multi és bilaterális kereskedelmet kereskedelem hogyan befolyásolta negatívan a társadalmi jogokat, szociális jogokat. És aztán a vállalati társadalmi felelősség és elszámoltathatóság kérdése felveti az EU tagállamokban a szabályozás hiányát a cégek működését illetően tehát a, akiknek a központja az EU országokban van, és ezeknek a külföldi tevékenységei például a, a, az olyan iparágakban, mint a kitermelő iparágok, mind nagyon fontos kérdések. Tehát az EU-nak kell egy határokon átnyúló felelősséget is vállalnia azért, hogy megfelelő politikai választ adjanak a gazdasági válságra. Mint ahogy már említettem, A válságra adott politikai válaszok sok EU-s tagállamban és az EU szintjén is korlátozza azokat a szakpolitikai lehetőségeket, amelyek a fejlődő országok, vagy az EU-n kívüli országok reakcióját a válságban meghatározza. Tehát a költségvetési megszorítások és a ciklikus fiskális intézkedések azok mind gazdasági szempontból, mind emberjogi, emberi jogi szempontból érdemlegesek. Olivier és mások is említették azt, hogy a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogi ENSZ Bizottság segít abban, hogy megértsük az emberi jogi és szociális gazdasági jogi elveket, hiszen úgy tűnt korábban, hogy ezeket nehéz a gyakorlatban megvál, megvalósítani, de most itt is paradigmaváltást látunk és ez a bizottság nem is olyan régen Spanyolország átvizsgálása során, májusban történt ez, a bizottság tulajdonképpen egy rendkívüli intézkedést tett, tehát levelet küldött az összes, összes részes félnek, azt illetően, hogy milyen kritériumoknak és elveknek kellene irányítani a válaszaikat a gazdasági válságra. Ez egy nagyon hasznos dokumentum és kiindulási pont, és mindez a spanis kormányjal folytatott párbeszéd eredményeként jött létre, hiszen úgy érték, érezték, hogy ezeket az ajánlásokat általánosabban is nyilvánosságra kell hozni és meg magyarázták azt is, hogy a non-retrogression elvet hogy lehetné követni, tehát hogy hogyan kerüljék el az országok a, a regresszív intézkedéseket tehát például hogy a, azt, hogy a, a, a szociális kiadásokat drasztikusan megkurtítsák. Tehát ezért utaltam most erre a kevésbé ismert fejleményre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szaiz úr. 45 percet már, perce már túlléptük a kiadott időt, de azért nagyon jó volt, hogy ezt mind hozzájárult a jelentés kezdeményezés kibővítésére. Nos, akkor szeretném megkérni Will úrat, hogy majd két oldalon beszéljék meg a dolgokat, itt most keménynek kell lennem. A következő napi rendi pont eszmecsere a katonai és biztonsági magáncégek szerepéről az emberi jogok megsértését illetően. Nagyon időben történik ez a vita, ugyanis augusztusban az emberi jogi tanácsok elsősorban ezzel a kérdéssel foglalkoztak, tehát a katonai és biztonsági magáncégek szerepével, és most lehetőség, és lehetőség volt, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy mi merre jutottunk, eddig jutottunk ennek a kérdéseknek a megbeszélésében, és most olyan embereket hívtunk meg, akik ezt a területet ismerik. André Duplessis, aki a DCAF, tehát a Fegyveres Erők Demokratikus Ellenőrzésének a projekt tisztje, aztán Daniel Klingele, aki miniszter és a svájci kirendeltségnek az EU-beli miniszter, aztán Ruth Tanner, aki a egy civil szervezetnek, a War on Want-nak a kampány és politikai igazgatója, és Charles Michel Götz, aki eh, az, EKS-nek, e az emberi jogi politikai eszköz osztályának a eh, helyettes vezetője. És ezek az előadók mind nagy szakértői a témáknak és elkezdenénk akkor. Uh, thank you very much for the kind... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Genfi Fegyveres Erők Demokratikus Ellenőrzése szervezetet képviselem. Svájcban, Genben van a székhelyünk. Azért vagyok ma itt, mert a svájci kormányjal szorosan együtt működünk az ő kezdeményezésükkel kapcsolatban, aminek a katonai és biztonsági magáncégek demokratikus ellenőrzése a célja. Nyilván ismerik az etikai kódexet, és a kollégám is beszélni fog erről. A svájci kormányról annyit szeretnék mondani, hogy ők nagyon pragmatikus, demokratikus megközelítést alkalmaznak, a nemzetközi humefejelens jog alapján lépnek fel, tehát nem próbálják meg a saját öncélú profilépítése felhasználni ezt a munkát. A Nemzetközi Magatartási Kódex tulajdonképpen a Montrői dokumentumot követte. A Montrői dokumentumnak az volt a célja, hogy eh, a, illetve az kormányokhoz szólt, ez a nemzetközi magatartási kódex pedig a vállalatokat célozza meg. Két éve fogadták el, vagy készült el, és 58 vállalat írta alá 2010 novemberében. Ez egy önkéntes kötelezettségvállalás, amelyet a vállalatok tesznek, vállalják, hogy tiszteletben tartják a nemzetközi humanitárius jogot és az nemzeti emberi jogok kodifikációit. A nemzetközi jog elveit alkalmazhatják ilyen módon a magánvállalatok miután ez a vállalatok kötelezettség vállalása, vállalják, hogy nemzetközi normákat betartják, ezek a cégek emellett jó irányítási gyakorlatok betartásáért is, betartására is elkötelezik magukat ehm, az etikai kódex kapcsán. Ugyanígy kötelezettséget vállalnak a cégek arra nézve, hogy egy felügyeleti mechanizmus kidolgozásán is munkálkodni fognak, hogy ez elősegítse az etikai kódex végrehajtását. Ez az etikai kódex, ezt szeretném kihangsúlyozni, nem hivatott helyettesíteni jogi, nemzetközi jogi instrumentumokat, csak azokat hivatott kiegészíteni. Talán néhányuk eh, látta már ezt az etikai kódexet, itt van egy példány, magammal hoztam. A kódexet 404 vállalat írta alá, tehát önkéntesen 2012. júliusáig alakult ki ez a szám, 57 országból, minden kontinensről 251-60 százalék az aláíróknak, a csatlakozóknak európai. Önkéntes, ingyenes a kódexhoz való csatlakozás, a svájci kormánynak kell írni egyszerűen egy levelet, és megkérni, hogy vegyék föl őket a listára, és ezzel vállalják, hogy a nemzetközi humanitárius jog szabályait eh, magukra nézve kötelezőnek tartják. Egyre több vállalat csatlakozik az etikai kódexhez ezek a vállalatok, tehát azzal, hogyha aláírják az etikai kódexet, akkor kötelezettséget vállalnak, hogy egy felügyeleti mechanizmus hoznak létre, amivel ellenőrizhetik, hogy tényleg betartják-e az etikai kódex normáit. Itt az EU központjában van 26%-a székhelye ezeknek a vállalatnak, és itt születnek meg az EU szabályozási mechanizmusai, ezek majd előkészítik az irányelvet, ami harmonizálni hivatott a nemzeti erőfeszítéseket, és az etikai kódex előkészíti azt, hogy a, ennek az ágazatnak a szolgáltatásait lehet, hogyan lehet kvázi exportálni. Végül még egy utolsó gondolat ezzel a szlájddal kapcsolatban. Nagyon sok eh, vállalat eh, a eh, magánbiztosító ágazat egyik alszektorában, a tengerészeti ágazatban képviselnek, azaz olyan tengereken, mint például szomáliai partoknál, ahol nagy a kalózkodás veszélye, vagy Nyugat-Afrika partjainál biztosítják a hajók védelmét ezt az alágazatot is figyelembe kell venni majd a jövőben, hogyha a PMSC-ről készülnek szabályok. Elég sokat beszéltem már erről az etikai kódexről, 17 fejezetből áll, amely az ENSZ rendészeti szervek vagy fegyveres erők által történő fegyver használatát szabályozza. Az arányosság elvét kell betartani, és hogy fegyver erőszak alkalmazás csak az utolsó lehetőség lehet. Itt mi most ne felejtsük el, hogy magán cégekről beszélünk, nem rendőrségről vagy rendészeti szervekről, hanem itt magán cégek alkalm, használatnak fegyvert szabályok betartása mellett. Egy sor nemzetközi jog terén jogsértésnek számító fellépést is tilt az etikai kódex, mint például az emberkereskedelem, a kínzás. Garanciát kell vállalni arra, hogy jól képzik a személyzetüket, a munkatársaikat, ezek a magáncégek, és ugyanez a felelősség kiterjed az alvállalkozókra is. Tudjuk, hogy sok vállalat, hiszen most az önkéntes vállalásról van szó, szó most alakítják ki, vagy változtatják meg a belső mechanizmusokat annak érdekében, hogy betarthassák az etikai kódexet mi is tudjuk, és remetőleg mindenki tisztában van azzal, hogy ez a belső átalakítás nem elég. Függetlenül kifelé is képeseknek kell, hogy legyenek demonstrálni ezek a cégek, hogy be tudják tartani a kódex szabályait. És hogy ezt hogyan teszik, erről szól a következő rész és hogyan alakítják ki a felügyeleti mechanizmust. Először is egy irányító bizottságot kell létrehozni. Ez három fontos érintettből áll, itt az államok, a civil társadalom és a magánbiztonsági cégek, ez a három szereplő. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália, a három ország azután a Human Rights, a Human Rights Watch, és tehát Genfi székhelyű emberjogi szervezetek képviselik a civil társadalmat. A kódex szabályainak a betartását kell tehát ellenőrizni majd ezzel a felügyeleti mechanizmussal, amelynek a csúcsán egy független szervezet áll, egy kis titkárság segíti majd ennek a munkáját, és egy független igazgató áll az élén a e, vállalatok mellettett az e, államok hozzájárulását is várjuk, és örülnénk, hogyha az EU is e, hozzájárulna ennek a struktúrának a kiépítéséhez. Svájc ezt már megtette elég nagyvonalúan. Tehát a több partneres irányítási struktúra szivatott biztosítani, hogy ez a három fő csoport, a kormányzatok, a civil társadalom és a magáncégek kiegyensúlyozottan érvényesíthessék a befolyásukat, de természetesen a maximális transzparencia mellett. Van egy plenáris ülés, egy közgyűlés, ahol a cégek évente találkoznak a többi stakeholderrel, a többi partnerrel. A feladatukat az, hogy ellenőrizzék azt, hogy a vállalatok független tanúsítványokkal való igazolják azt, hogy betartják a kódex előírásait. Az ISO már szabványok dolgozott ki erre, és az aláírással tulajdonképpen valaki a kódex részesévé válik, és ez egyfajta reklám is, mert ezzel igazolni tudja azt, hogy verifikálva van az, hogy ő betartja az adott cég a kódex szabályait. Szeretnénk arra bátorítani a vállalatokat ezzel is, hogy a legmagasabb eh, szintet a kódex legmagasabb színvonalú végrehajtását biztosítsák nem csak a székhelyekre, a vállalatok, a magáncégek székhelyére, hanem különböző részegységeihez is ellátogatnak eh, független megfigyelők és ellenőrök. Harmadik felek eh, panaszokat nyújtatnak be, erre van egy vitarendezési eljárás, és arra biztatjuk a feleket, hogy a vitarendezés eh, más formáit is alkalmazzák, ha arra van lehetőség, tehát alternatív vitarendezés, ami persze nem helyettesíti a peres eljárásokat adott esetben a panaszok esetén akár el is veszítheti a tanúsítványt egy adott vállalat. Körülbelül 40 szervezett kormányok is elküldték az észrevételeiket erről a most kialakuló a folyban lévő rendszerről. Még Említettem, hogy ha valaki elveszíti a tagságot, annak súlyos következményei lehetnek, az ügyfelek erről tudomást szeretnek. Nagyon sok ügyfél van, köztük persze kormányok is, a bányák, kitermelő ágazat, olaj, gáz, fúrásban tevékenykedők, és az Oxfam és más hasonló szervezetek meg tudják védeni ilyen nagyon komplex környezetben dolgozó munkatársakat. A, és mint mondtam, a kalóz támadásoknak itt hajókon dolgozó biztonsági személyzet védelmét is biztosítani kell nagyon eh, gyorsan változó helyzetekkel állunk szemben, és az Európai eh, Unióban csak olyan biztonsági eh, cégeket akarunk tanúsítványjal ellátni, aki meggyőzően tudja bizonyítani azt, hogy elkötelezettek és a felügyeleti rendszer alá tartoznak lassan a végére érek, mi történik jelenleg, a konzultációs folyamat lassan lezárul, elkészül egy új tervezet, amit majd meg fogunk vizsgálni. 2012 eh, végén és 2013-ban ez már eh, indulni is fog. A weblapon még nagyon sok információt eh, találnak erről. És a legeslegutolsó slide azt mutatja, hogy itt az EU-ba, EU-tól mit kérünk. Talán az, hogy az EU-ban is csak olyan vállalatoknak adjanak megbízást, és erre biztosak a tagállamokat is, amelyek csatlakoztak az etikai kódexhez, és a külső felépés során is ügyeljenek erre, valamint a finanszírozás és támogatások esetében is. Very much, Köszönöm szépen. Az jutott eszembe, amikor elkezdte az előadását, hogy mindazok a ajánlások, adatok, ezeket meg fogjuk majd osztani a Védelmi Albizottsággal. Ugye ők biztonsági kérdéseket is foglalkoznak, a klasszikus, de a szélesebb értelemben is, és ezt továbbítani fogjuk az információkat. Klingele úr, a svájci EU kirendeltség képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony! tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Igen, látják az első ábrát. Ha megengedik, bemutatnám a magán katonai biztonsági cégek etikai dokumentumát, amelynek eredménye a Montreux dokumentum. Svájcnak hosszú hagyománya van ebben a tekintetben. A Genfi konvenció, ugye nálunk van letétbe helyezve, illetve a nemzetközi erre vonatkozó szabály központja vagyunk. Svájc nagyon aktív azokban a kérdésekben, amelyek a magán katonai biztonsági cégekhez kapcsolódnak, amelyeket konfliktus által sújtott területeken alkalmaznak. Pár évvel ezelőtt azt állapították meg, és ez a sajtóközlemény is rávilágít arra, hogy ezek a magáncégek, amelyek konfliktus sújtott a területen dolgoznak, néha kikerülik a törvény útját. Tehát vannak kiskapuk, és néha kicsit egyfajta szürke zónában dolgoznak. Na most ezt figyelembe véve foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehetne tisztázni ezen cégek jogalapját, hogyan lehet jobban értelmezni a montrói dokumentumot. A a Nemzetközi Vörös Kereszt és Félhold szervezetek közösen indítottunk egy olyan folyamatot, amely segítségével a nemzetközi humanitárius kérdéseket tudjuk tisztázni az ilyen cégek tevékenysége fényében. Be akartuk mutatni azt, hogy kiváltképpen a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jog alkalmazandó ezekre a cégekre, ezek tevékenységére. Tehát az helytelen állítás, miszerint rájuk nem vonatkozna minden ilyen szabály. Gyakorlati hozzájárulást is akartunk garantálni, amikor elkezdtük ezt a kezdeményezést, tisztában voltunk vele, hogy politikailag nagyon érzékeny ezek a cégeknek a működése és alkalmazása. Amikor ezt a kérdést felvetjük, akkor azzal az érvel állunk elő, hogy azt mondják, hogy ezek zsoldosok. Nos, hát ha megnézzük, a zsoldos jogi definícióját, azt fogják látni, hogy először is nincs betiltva, a nemzetközi humanitárius jog által vannak bizonyos konvenciók, amelyek ezeket betiltják a zsoldosok alkalmazását, de a humanitárius jog erre nem ítér ki. Másodszorban, ha megnézzük esetenként, hogy, hogy kikből állnak ezek a cégek, 95%-a az összes esetekben nem zsoldosnak minősülnek ezen magán katonai cégek, biztonsági cégek alkalmazottjai. Polgári személyzetnek tekintjük őket fegyveres konfliktus esetén is. Ennek következtében sok időt töltöttünk azzal, hogy elmagyarázok célkétűzéseinket. Nem politikai, csak humanitárius célok vezéreltek minket kiderült, hogy nagyon fontos elmagyarázni azt, hogy nem szándékunk semmilyen módon sem legitimizálni, sem elítélni nem akartuk ezt az ágazatot. Azt is mondhatnánk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az IHL nem legitimizál, vagy delegitimizálja az, ezeknek a cégeknek a fellépését a háború és konfliktus sújtott területeken. Az IHL csökkenteni kívánná, vagy kívánja a háborús konfliktusokat. Nem fogok belemenni a Montreux dokumentum tartalmába. Mi is ez? A teljes cím teljesen világosan fogalmazza a Montreux dokumentum, mely nemzetközi kötelezettségekkel, jogi kötelezettségekkel kapcsolatos és jó gyakorlatokkal, amelyek a magán katonai és biztonsági cégek tevékenységre vonatkoznak fegyveres konfliktusok esetén. A Montreux dokumentum két részből áll. Mindkét részben a Montreux dokumentum rávilágít arra, hogy háromfajta államról van szó. A szerződő állam, az, amely szerződtet, alkalmaz egy ilyen céget, a területi ország, ahol fizikailag működik ez a cég, és az otthon, vagy az anyaország, ahol be vannak jelentve, cégi bejegyzése van ezeknek a katonai biztonsági cégeknek. A Madrid dokumentum első része a meglévő nemzetközi jogra hivatkozik, azon elemeire a nemzetközi jognak, amelyek vonatkoznak ezekre a cégekre. Az államok kötelezettsége az, hogy betartassák a nemzetközi jogot, óvják, védjék az emberi jogokat, és garantálják a büntetőjogi elszámoltathatóságot. Ezeknek a cégeknek, az alkalmazottjainak, személyzetének is figyelembe kell venni mindezeket a nemzetközi és emberi jogokat. Második része a Montreux dokumentumnak bevált gyakorlatok gyűjteménye, amelyek segítségével segíteni kívánják a tagállamokat, államokat abban, hogy be tudják tartani az egyes részt. A fő elképzelés vagy fő cél az, hogy felelősségteljes tevékenységet ösztönözünk. A bevált gyakorlatok azt is tartalmazzák, hogy a szerződő, a szerződő ország a bevált gyakorlat révén le tudja fel tudja, fel tudja mérni, hogy az ilyen katonai cégben alkalmazott személy belekeveredik-e egy ilyen konfliktusba adott helyzetben. Példával élnék, ha arra kérünk egy ilyen céget, hogy egy fegyveres konfliktus utatta övezetben épületet és embereket védjen, akkor ezek a személyek belekeveredhetnek a konfliktusba, hogyha őket megtámadják, és meg kell védeniük az épületet, vagy a rájuk bízott szerződő partnert, akkor közvetlenül belekerülnek az ellenséges konfliktusba. Tehát esetleg van olyan tagállam, amely ezt az információt megkapva úgy dönt, hogy nem szerződtet egy ilyen céget. Más példa például egy engedélyezési eljárás létrehozása, büntetőjogi és nem büntetőjogi felelősségre vonási mechanizmusok. Ki támogatja a mondhai dokumentumot? 2008-ban 70 17 állam ratifikálta a mondhai dokumentumot, azóta 24 további állam csatlakozott szerződő vagy félként a dokumentumhoz. A térképen látják, hogy mely 41 ország, 17 tagállam, EU tagállam írta alá ezt a dokumentumot. Kezdetektől fogva arra törekedtünk, hogy a világ minden régiójából megnyerjünk államokat, kiváltképpen olyanokat, amelyeknek fontos az emberi jogok és a nemzetközi jog betartatása. Nagyon sok cég, ugye az USA-nak, az Egyesült Királyságnak nagyon sok cége van, az USA és az Egyesült Királyság nagyon sok céget szerződtet is, és olyan országokat is, Afganisztán, Irak, Angola, Sierra Leone, olyan államok, ahol ezek a szerződtetett cégek működnek nagyon sokat. A Montreux dokumentum minden államot arra kér, hogy támogassa a dokumentum tartalmát, ez nagyon könnyű, nincsen igazából ratifikáció, egy levelet, egy diplomáciai feljegyzést kell küldeni hozzánk Svájcba, és akkor fölkerülnek a listára. Eddig 17 tagá, EU tagállam Belgium, Ausztria, Franciaország, Finnország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, Egyesült Hollandia, Görögország, Portugál, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Dánia, Ciprus. Mi minden EU tagállamot kérünk arra, hogy tegye meg ezt a lépést. Meghívjuk őket, hogy csatlakozzanak. Következő. Jelenleg Svájc kidolgoz egy olyan törvénytervezetet, amely ezen cégeket szabályozná. A Montreux dokumentum nagyon jó tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogy hogyan szabályozzuk ezen cégeknek a tevékenységét. Egy példát adnék, Svájc lehet egy anyaország, egy ilyen cégnek, tehát a magánbiztonsági cégek Svájcból ezt a tevékenységet folytathatják az országon kívül. A, szab, a törvényben lesznek emberjogi záradékok, a külső és belső biztonságot is, A, a, nagyon fontos, hogy mindez a semlegességünket, külpolitikai célkitűzéseinket ne korlátozza, nagyon fontos az emberi jogi záradék. És ha Svájc lenne egy szerződő ország, például egy svájci fejlesztési ügynökség például azt kéri, hogy egy válság sütötte övezetben száll ott az ott lévő anyagait, vagy a szállító cégeit óvja, vagy védje meg egy cég. A Montreux dokumentum nem csak tagállamok, nem csak államok, hanem nemzetközi szervezetek számára is nyitott. Eddig nem jelezte érdeklődését egyetlen nemzetközi szervezet sem, de az ENSZ és NATO felülvizsgálják a saját belső szerződési mechanizmusaikat, mint a katonai és biztonsági cégekre vonatkozó szerződtetési mechanizmusokat. A Montreux dokumentum úgy gondoljuk nagyon hasznos lehet bármely EU rendelet kapcsán is. Úgy tudjuk, az Európai Unió használ ilyen cégeket válságsújtotta misszió kapcsán, tehát a Madrid dokumentum nagyon hasznos lehetne egy erre vonatkozó EU rendelet kidolgozásánál. Az Európai Uniót arra kérjük, hogy csatlakozzon a Madrid dokumentumhoz. Ha így jár el, akkor bemutatnák, hogy a nemzetközi emberi jogi kérdésekben mennyire elkötelezettek. Az utolsó ábra következne. Zárásképpen hagyj ismételje meg, hogy a Montreux dokumentum első része már meglévő nemzetközi kötelezettségek gyűjteménye az ilyen cégek alkalmazását illetően, ezek egyetemesen elfogadott szabályoknak a gyűjteménye. A Montreux dokumentumot nem jogilag kötelező érvényű dokumentumnak tekinthetjük. A második része dokumentumnak bevált gyakorlatok, jó gyakorlatok gyűjteménye, amely segíti a nemzeti hatóságokat, nemzetközi szervezeteket, civil szervezeteket, cégeket, segítséget nyújt nekik ebben a kérdésben. És mindenkit kérünk, hogy támogassa ezt a dokumentumot, és örülünk annak, hogy a februári külügyi tanács üdvözölte Lady Ashton azon ajánlatát, miszerint támogatni kellene ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Most pedig a civil társadalom szakértői hangját fogjuk hallani. Az, az emberi jogok megsértése a katonai és biztonsági cégekben eh, Ruth Tanner, aki a War on One, tehát az inség ellen indított háború nevű civil, társ, civil csoportnak a kampányos szakpolitikai igazgatója. Köszönöm szépen. A mi kutatásunk és a partnereink segítségével folytattunk háborút a War on Want civil szervezet segítségével, amikor a magán és katonai és biztonsági cégeknek a szerepéről beszéltünk. kolumbiai, hondurasi partnereinkkel e, a kitermelő iparban e, hallottunk először az emberi jogok megsértéséről. Az emberi jogvédőkkel is együttműködtünk, e, Afganisztánban is érdekelt bennünket a, a, a helyzet. És egy jelentést állítottunk erről össze, arról, hogy mik azok az intő jelek, amelyek ezt az ágazatot jellemzik. És a jelentés úgy látom, hogy változtatásokat is eredményezett. Ugyanakkor szeretnék az emberi, jogoknak bizony, emberi jogi problémáknak bizonyos szempontjairól beszélni ebben az iparágban, és utána arról beszélek, hogy milyen problémáink vannak az iparág ággal való kapcsolataikban, és hogy milyen más problémák is vannak. 2005 és 2006-ban rámutattunk arra, hogy milyen problémák vannak ebben az iparágban, e, az állam és a vállalat felelősségi köreinek az összemosása e, háborús és konfliktus helyzetekben. a vállalatok a háború privatizációjának a körében működnek, amely az utóbbi években ellemzi, jellemzi a helyzetet, és a konfliktusokban sokkal nagyobb a veszélye az emberi jogok megsértésének. Irakban és Afganisztánban hatalmas növekedést láttunk abban az ágazatban, amely a, tulajdonképpen a zsoldos iparban mutatkozott, vagy olyan ágazatokban, mint a kitermelő ipar. Tehát láthat, hogy, hogy legitimizálták ezt a helyzetet. Amikor az iraki helyzetet vizsgáltuk, akkor láthattuk, hogy az emberi jogokat az utóbbi tíz évben mennyire e, megsértették, némelyiket dokumentálták a médiában is, de lehetett jellemezni azokat az embereket, e, és azt mondták, hogy tulajdonképpen, mint a vadnyugaton úgy viselkednek. és az eszközök eh, is megváltoztak az utóbbi tíz eh, eh, évben. És a, a Blackwater cég jellemző, és a jelentésükben, amit magunkkal hoztam, láthatják ezt részleteiben is. Afganisztánban eh, egy példát szeretnék eh, felhozni. A fegyveres csoportok kat kritizálták a hadurak afgán eh, polgárokat alkalmaztak, akik a talibánokkal voltak kapcsolatban, tehát stabilizálódott ez a helyzet. Az utóbbi tíz évben tudjuk, hogy elmozdult a helyzet a piacnak megfelelően, ez a piac pedig a konfliktusokkal kapcsolatosak néhányat szeretnék közülük azonosítani. A tengeri biztonsággal kapcsolatban Szomália az egyik központi hely, és due to um, some Nos, ha megnézzük, az fegyver embargot is megsértette a Sarsen cég. Számunkra, a One One szervezet számára mi együttműködtünk már régóta a közösségekkel, emberi jogi aktivistákkal, olyan emberekkel, akik megvédik a közösségeket attól, hogy a kitermelő ágazat kihágásai ellen lépünk fel, tehát pontosabban. Megnéztük az, hogy a kitermelő és agroágazat mikor használt, vagy olajcégek mikor használták fel ezeket a cégeket, és ahol ezek a cégek, ahol az egyének, akik felléptek ezen közösségbe, ezen cégek hatása ellen, például embereket meg is öltek, volt olyan eset is, Amivel szembenézünk, az az, hogy a, ahogy a többiek is mondták, nincs megfelelő szabályozás, nincs elszámoltathatóság, és mi azt látjuk, hogy ezek a cégek nem vonhatók felelősségre, az a baj, amikor ilyen súlyos kihágásokat követnek el. Amiről már szóltak az előző ülésen, ami valóban megnéz hogy hol tartunk ma. Az utolsó vitában arról hallottunk, hogy mi a helyzet a piacokkal, hogy látjuk az államok szerepét, hogyan vonják felelősségre a cégeket az államok. Szó volt a paradigmaváltásról, az elszámoltathatóságot és felelősséget illetően, és én amit ki szeretnék emelni az az, nem ezt látjuk, hogy ez a paradigmaváltás következne be a magán katona és biztonsági cégeknél. Azt látjuk, hogy a magán ágazat esetében nagyon nagy szerepet vállal a magánszféra az ilyen szolgáltatások biztosításában. A kormányt és a magánágazatot is támogatják ezek a cégek. Nem láttuk azt, hogy az állam ugyanolyan mértékben vállalt volna felelősséget az érintettekkel kapcsolatban. Na most, milyen opciók vannak? Na most, a, mi a problémát illeti? Hogy látom én? Az Egyesült Királyság kormánya hogyan reagált az úgynevezett több érdeket, vagy az, a több érintett modellel? Az Egyesült Királyságban található ennek az ágazatnak a második legnagyobb képviselője. Tehát ez egy nagyon aktuális kérdés. Mi vagyunk a második számú ilyen cégeket biztosító ország. Egy teljes lyuk van az elszámoltathatóság terén, nincs megfelelő szabályozás. Az Egyesült Királyságban megnéztük, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet orvosolni. Amit láttunk, az az, hogy a brit kormány azt mondta nekünk, hogy az ágazatot hagyjuk magára, majd magát szabályozza. A nemzetközi etikai kódexel kapcsolatban ugye elhangzott az, hogy ez a kódex megfelelő, és ami lesz az Egyesült Királyságban, az nemzeti szabványokat vagy normákat szeretnénk bevezetni. A Fence and Security Association egy saját szervezetünk fogja kidolgozni ezeket a nemzeti normákat, és a cégek vagy aláírják, vagy nem. Nagyon jó, ha van norma, de amivel mi nézünk szembe a világ közösségét és emberi jogait illetően, mit fognak az államok csinálni ezzel kapcsolatban? Hogyan fogják garantálni, hogy ezeket a normákat be is tartják a helyszínen? Néhány kérdés, ami miatt aggódunk, hogy hogyan lehet garantálni azt, hogy az egyes államok felelősséget vállaljanak, legyen megfelelő szabály, jogszabály, szabályzás. Ezek a cégek nem működhetnek fegyveres konfliktusok, illetve harci tevékenységek közepette. A brit bel ügyre vonatkozó szabály meghatározza ezt, megfelelő auditálási és monitoring rendszerek vannak. Nemzetközileg meg kell erősíteni minden tag vagy minden állam felelősségét, hogy valóban megvédjék az emberi jogokat. Vannak olyan normák, amelyeket be kell tartaniuk a cégeknek. Láttuk, hogy a nézett multi érdekeltek modellje milyen hatással van. Nagyon jó, hogy a közvélemény és az állam is e, átláthassa ezeknek a cégeknek a tevékenységét. Azt hiszem, hogy ez a demokratikus felügyelettel szemben megy. Meg kell erősíteni az államok szerepét. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos kérdés, hogy ne tegyük legitimé a fegyveres konfliktusokat, vagy a fegyveres erő alkalmazását. Időről időre minden emberi jogi kérdésben, amit mi látunk, nincsenek megfelelő jogorvoslati lehetőségek. Amikor azok az egyének, akiket elvittek, vagy akiket kivittek abban az országból, ahol éppen valami működött ez a cég, azt hiszem, hogy ez nagy kihívás a világ törvényalkotói számára, a demokrácia, a szuverenitás számára is nagy kihívás. Ez olyas valami, amely a mai klímában azt hiszem valóban lehetőségünk van fellépni. Thank you very much, uh, Ms. and also... Nagyon szépen köszönjük, hogy valóban a különböző problémákra uh, koncentrált, és különösen olyan területekre, ahol még több uh, probléma jelentkezhet, mert nagyon sokszor a botrányokra koncentrálunk, hogy akkor kell cselekedni, ugyanakkor ennél következetesebb politikát kell folytatni. A vállalatok nagyon sok, gyorsan megtanulják az, hogy hogyan kell a közvéleményhez fordulni, de nem feltétlenül van meg az az erős, megbízható politikájuk, hogy megváltoztathassák a munkamódszereiket. Nos, elnézést kérjünk itt a képviselőtől, hogy eh, késlekedünk eh, a napirendben, eh, és Götz úr a szakértő, tehát kérem, hogy röviden koncentráljon arra, amit mondania kell. Nagyon szépen köszönöm valóban rövid leszek, ugyanis már elmondtak előttem, eh, elmondták a legfontosabb dolgokat. Tanner úr, asszony is eh, emlékeztetett arra, hogy mennyire akut a helyzet, tehát hogy elszámoltathatóvá tegyük a vállalatokat, elsősorban az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius törvények szempontjából. És Plessy és Klingele urak is elmondták, hogy hogyan kellene egy nemzetközi szabályozó keretet kialakítani. Az EU szempontjából, elsősorban az emberi és kohom szempontból már két év óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És ahogy ez körülbelül a korábban is megtörtént, voltak különböző folyamatok, mint például Kobát illetően, amelyek lehet, hogy ideológiai irányításúak voltak, de a szél az volt, hogy, hogy a zsoldosokkal kapcsolatban az alapokról indírjunk, és aztán ez az ellentmondó, izommutogató megközelítés szemben decemberben, 2010-ben, vagy novemberben? Na mindenesetre az Emberi Jogi Tanács 15. ülés szakán olyan határozatot hoztak, amely egy eh, kormányközi eh, munkacsoportot hozott létre ezekről a katonai és biztonsági magáncégekről, azért, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet egy nemzetközi eh, szabályozó keretet felállítani, anélkül, hogy egy kötelező jogi keretet hoznánk létre. Dél-Afrikával kapcsolatban megpróbálunk előre lépni ebben a kérdésben. Az EU-ban és azon tagállamokkal, akik a polgári jogi tanácson ülnek, akkor az EU nem tudott egyetérteni ennek a munkacsoportnak a felállításával. Ugyanis a A PMS kérdését ugyanazt emberi jogi kérdésnek láttuk, az erő monopóliumával kapcsolatban úgy látjuk, hogy az ENSZ válasz az megfelelőbb lenne. De minden esetre, en, amikor ennek a munkacsoportnak az első ülése megtörtént, azután Kohongban is intenzíven megbeszéltük a kérdéseket, és úgy láttuk, hogy proaktív módon és konstruktívan kell eljárnunk, mert az EU osztja azt a nézetet, hogy ezt az iparágat megfelelően szabályozni kell. És ahogy Tenner asszony is a példáiban felmutatta, erre szükség is van. Az EU következetesen járt el, az első munkacsoportban, és a második munkacsoport ülésen, amely augusztusban volt Genfben, augusztus 13-tól 17-ig, nagyon következetesen állítottuk, hogy nemzetközi szinten jól tájékozott módon kell eljönnünk, tehát nem csak a montrói dokumentumot kell figyelembe venni, hanem nemzetközi viselkedési kódexet is. És a további lépéseket úgy kell megtenni, hogy világosan látjuk, hogy merre akarunk menni, és hogy nemzetközivé kell tenni ezeket a folyamatokat, és e, a különböző e, hiányzó részeket kitölteni e, a kiegészítő szabályozó keretben. Nyilvánvalóan a Montreux dokumentum nagyon jó dokumentum, amely meghatározza, hogy milyen állami kötelezettségek vannak, különösen olyan államoknak a kötelezettségek, akik katonai és biztonsági magáncégeket alkalmaznak, és és ezen kívül a másik oldalát is a mechanizmusnak, ahogy Pessi úr is mondta, tehát a felügyelete, felügyelet eszköze is nagyon fontos. Épp ezért az EU úgy döntött, hogy a Montreuxi dokumentumhoz csatlakozik. A februári külügyi tanácsnak a következtetéseiben foglalkoznak ezekkel a szervezetekkel is, és és csatlakozunk a Montreuxi dokumentumhoz, és tervezetben van Ashton asszonynak egy levele a svájci kormányhoz, azt megerősítve, hogy az EU, amely szintén használja a pénzügyi és gazdasági válság, a katonai és pénzügyi magáncégeknek a segítségét, ezért elsőként csatlakozik a Montrói dokumentumhoz, mint nemzetközi szervezet. És világos, és a, az augusztusi Genfi ülés előtt komolyan kifejtettük azt, hogy elkötelezzük magunkat a PMSSC megfelelő szabályozására. A viselkedési kódexet el, illetően, ahol még tanulmányozzák a különböző kötelezettségeket bizonyos országok, az még a nak nem tette lehetővé, hogy mindegyik tagállam a PMSZ szerződéseiben belevegyék ezt a záradékot, hogy csatlakozzanak a Nemzetközi Viselkedési Kódexhez. Ugyanakkor a Montreux dokumentumban felhívjuk a tagállamokat, hogy csatlakozzanak ehhez a dokumentumhoz, és hat tagállam ezt már meg is tette. és most már akkor ezzel együtt 17 tagállam csatlakozott ehhez. A Genfi munkacsoport augusztusi ülésén eh, így járunk el, tehát egy megfelelően tájékozott eh, vitát szeretnénk, eh, valami megfelelő szerke- meg, szakértőket szeretnénk meghívni, hogy elmagyarázzák, hogy a montrói dokumentum és más mit jelent, aztán más szakértőket, aztán az, akik az Európai Bizottság finanszírozási projektjéről fognak beszélni, hiszen a jogi kereteket illetően emlé, elemezték a nemzeti jogi helyzetet, és hogy milyen hézagok lehetnek benne. És és az augusztusi második ülésen mind az ipar, mind a civil társadalom képviselőit vendégül látjuk. A Kohom ülésén jövő héten, kedden és szerdán arról is beszélni fogunk, hogy, hogy milyen eredményeket várunk ettől a munkacsoporttól, és reméljük, hogy az augusztusi ülés után a 21. ülésszakon már láthatjuk, hogy hogyan szeretnénk az ENSZ-ben ezt a kérdést taglalni, és hogy ki legyen az ENSZ-ben az a megfelelő személy, aki folytatja ezt a szemét. Az a munkacsoport, vagy valakinek a képviselője. Nos, itt megállok, és köszönöm szépen, hogy be elmenthattam, hogy milyen előrelépések történtek. Köszönöm szépen, Görc úr. Nagyon biztató volt hallani azt, hogy önök hogyan dolgoznak. A meghallgatás, amit tartottunk, szintén azt a célt szolgálta, hogy valahogy kapcsolódjuk a Genfi tárgyalásokhoz. Anna szerepel a listámon, de szeretnék még visszatérni egy-két dologra, amit, abból, amit ön mondott. Ha megvizsgáljuk, hogy a parlament munkáját ezen a területen, talán tanácsos, hasznos lenne, hogyha ezt támogatják, hogyha a meghallgatás után az elnökök értekezetén Sülc úrral, de a főtitkárral, vele úr, úrral együtt megpróbálnánk a parlamenti szolgálatokat is igénybe venni, és elérni azt, hogy ami a parlamentben működő biztonsági szolgálatokat illeti, csak olyan vállalatok munkatársait alkalmazza a parlament, akik eh, csatlakoztak az etikai kódex, nemzetközi etikai kódexhez. A brit bulvár sajtóban megjelent ugyanis, hogy ugyanez a cég dolgozik itt a parlamentben, amelyik Palesztinában részt vett eh, az illegális eh, telepesek kapcsolatos botrányokban. Tehát aggályok merültek fel, hogy a jövő és a jövőben nem szabad, hogy ilyen botrányokba keveredjen a parlament. Amikor majd az összes delegáció vezető találkozik, akkor tájékoztatást kapnak erről, és a tavaris jelentés kapcsán is beszélhetünk majd arról, hogy hogyan teljesíthetnénk jobban itt az EU-n belül az emberi jogok területén, és ott is ezt egy konkrét pontként majd megemlíthetjük. Anna, tudom, tudom, hogy a SZEDE bizottságnak is tagja vagy, tehát nagyon fontos a kapcsolat ezzel a másik bizottsággal, de azért mégis muszáj kérjem, hogy röviden szóljál egyetértek mindennel, amit mondtál, és nem is javasolnám azt, hogy az AFED-ben készüljön egy jelentés, hiszen a DROA és a SZEDE munkája összekapcsolódik. És így egy áttekintésünk van arról, hogy az Európa Bizottság, a tanács, illetve a tagállamok mit is csinálnak nem csak parlamenti missziók, hanem választási megfigyelők is foglalkoznak ezzel, azután a közös kül- és biztonságpolitika keretében is folyik munka, és minden nagy követség tulajdonképpen a világon mindenütt alkalmaz biztonsági cégeket, és ezekre semmilyen szabályozás nincsen. Említetted a G4S-t az Egyesült Államokban, az USA kongresszusában is nagy felháborodás keltett, hogy itt a parlamentben a az itt alkalmazott biztonsági vállalat nyilvánvalóan nem tart be alapvető munkaügyi szabályokat az Egyesült Államokban. Tehát olyan területeken, ahol konfliktusok vannak, dolgoznak ilyen cégek. Amit Mrs. Stenner asszony mondott, arra is szeretnék visszautalni. Itt nincs helye liberális megközelítésnek. A itt sok volt a dereguláció, eltűntek a szabályok, és most valóban a saját kezünkbe kell venni ezt az ügyet itt a parlamentben. Mert hogyha a tanácsra akarunk hagyaz, hagyatkozni, hát az ő dolguk lenne a szabályozás, ők mindent szabályoznak, a gazdaságtól kezdve mindent, és ugye az erőszak monopólium az az állami, ezt szögezzük le, csak az állam rendelkezik az erőszak monopóliummal, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ennek prioritást kell adnunk, amikor a jelentésekkel kapcsolatos programot összeállítjuk. Köszönöm szépen, és köszönöm minden szakértőmnek, szakértőnknek, hogy itt voltak. Nem tudtunk túl hosszadalmas vitát lefolytatni, a fontos, nagyon fontos észrevételeiket feljegyeztük, és lesz folyománya a dolognak. Ősszel találkozunk a SZEDE vezetőjével, és a kibővített elnökség ülés is foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. Még egyszer köszönöm tehát, hogy itt voltak. Most pedig a nyilvános ülést eh, átalakítjuk zárt ülésé, hiszen a Kolumbiával folytatandó emberi jogi párbeszéd lesz a téma. A külügyi szolgálat, a parlamenti titkárság, a frakciók, képviselőink kívül mindenkit kérek, hogy hagyja el a termet, és miután a nyári szabadság előtt ez az utolsó ülésünk, nagyon kellemes vakációt kívánok valamennyiüknek, és majd ősszel szeptemberben találkozunk.